Buongiorno a tutti. Mindenkinek jó napot kívánok. Buongiorno a tutti. Mindenkinek eh, szép jó napot kívánok. Possiamo dare inizio? Akkor kezdjük a mai ülést. Belange? She's not here. I don't know. I'm waiting for Esther. Esztert várom. Eszter Delangét várom, aki bizonyára nem sokára jön. Three socialists. So call her, yeah. Try to call we will vote anyway. Yeah. Ok, uh, io penso che possiamo iniziare, tanto... Akkor kezdjük az ülést. A napirend ötös pontja következik. Az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése. Szeptember 3-án eh, került eh, sor a a különböző költségvetési sorokra vonatkozó módosítási javaslatokról szóló szavazásra, most pedig a feladatunk a véleménytervezet elfogadása. 20 módosító javaslat tartozik a véleménytervezethez, amelyet Eszter a kollégánk készített. Még nincs ő itt, de azt hiszem, hogy kezdhetjük. Hogyha mindenkinek megvan a szavazó listája, illetve a szavazók kártyája, szavazók kártyája mindenkinek megvan-e? Megpróbálunk kézfeltartással szavazni. Ok, ma um, votiamo, votiamo con la mano, no problema. Okay? Jó, akkor kézfeltartással fogunk szavazni, semmi probléma. Hogy is mondjuk spanyolul, Kész feltartással szavazunk, tehát mindenki készen van, akkor megkezdődik a szavazás. Egyes módosító javaslat mellette, ellene. Szerintem elutasítottuk. Második bekezdés mellette, ellene. Elutasítva, szerintem. Négyes következik. Mellette. Ellene. Elutasítva. Ötös. Mellette. Ellene. Ezt most ellenőrizzük, ellenőrizni fogjuk ezt a szavazást. Megnyitom a szavazást. Ötösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnök úr, az elnök úr ötös bekezdésről beszélt, holott az ötös módosításról szavaztunk, nem? Tehát itt egy kis keveredés lett. Amendment 5 we're voting on. Yeah, Amendment. that's not clear Módosítás, az ötös módosításról szavazunk. Szavaztunk. Akkor folytassuk a szavazást. È stato approvato. Andiamo all'emendamento 6. Elfogadtuk. Hatos módosítójavaslat, még egyszer, hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13 módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosítás mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Rodeszte asszony, a 17-es módosításban az van, szerepel a liberalizálás szó. Azt kérjük, hogy ezt keressük ki, a li- vegyük ki ezt a szót, a liberalizálás helyett szabályozást írjunk, és hogyha ezt megteszik, akkor elfogadjuk ezt a módosító javaslatot. Úgy tűnik számomra, hogy a 17 este elfogadják, szavazhatunk róla így? valaki ellenzi ezt a korrektúrát? Beh, il regolamento dice che se qualcuno è contrario a questa modifica, a questo emendamento... A házszabály szerint, hogyha valaki ellenzi a szóbeli módosítást, akkor nem e, lehet benyújtani szavazásra ezt a módosítást. Elizabeth szeretne hozzászólni? Én teljes mértékben értem a kollégánkat. Ulrike Roduszt és a szocialisták kal e, egyeztettem, és e, tulajdonképpen elfogadtam az álláspontjukat, ugyanis a francia változatban nyelvi nehézségek merültek fel, és Franciaország, vagy a francia nyelvi változatban ezeket a nehézségeket ennek a e, szónak a kicserélésével meg lehetne oldani. Tulajdonképpen tartalmilag ugyanabban a, ugyanazon a véleményen vagyunk, és ezért el tudnánk fogadni. George, kérdezem, hogy a liberálisok elfogadják-e, így Elizabeth ilyen módosításával elfogadják-e? De ez én az angol fordításban azt hallottam, hogy a liberalizálást a regularizálásra akarják kicserélni, ez teljesen az ellentéte az egyik a másiknak, úgyhogy abszolút nem értem, hogy ezt hogy lehet elfogadni. Ora, we non possiamo votare, votiamo, eh, ahimè. Jó, akkor erről nem tudunk így szavazni. Ulrike? tényleg nem tartalmi problémáról van, hanem nyelvi problémáról. Mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy management? Németben teljes, abszolút semmi probléma, el tudom fogadni ezt a javaslatot, a franciában azonban nagyon, abszolút nem világos. Mi lenne, hogyha menedzsmentet írnénk, írnánk ide? Siamo ancora in attesa di sapere se i liberali Várjuk, hogy a liberálok elfogadják-e vagy nem, mert különben nem tudunk szavazni, tessék. Nos, elnök úr, a liberalizálás, a menedzsment és a regulá- regularizálás angol nyelven mind a három teljesen különböző dolgot jelent. A mi nyelvünkben ezeket nem lehet uh, Jolly Jokerként használni, és, és helyettesítgetni az egyiket a másikkal. Elnök, jó, hát akkor a házszabály szerint nem tudjuk ezt megváltoztatni. A 17-esről, módosításról úgy szavazunk, ahogy eredetileg benyújtották, mellette, ellene, nem világos. Még egyszer kérdezem, 17-es módosítás mellette, mindenféle egyéb módosítás nélkül mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, folytatjuk, 18-as mellette, 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most következik a zárószavazás a véleménytervezetről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor gratulálunk Eszternek, még ha nincs is itt. Következik a hatos napi rendi pont, 2014 és 2020 közötti időszakra szóló éves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő időközi jelentés. Nos, kedves kollégák, kicsit módosítottam e- ennek a véleménytervezetnek a e, szövegét, nem csak azért, hogy a e, szakbizottságban kikristályosodott véleményt Mm, megfogalmazzam benne, az az Agri eh, Bizottságtól a kap befagyasztását eh, követelték. Nem eh, Ugyanis mi azt, javas, azt gondoljuk, hogy a befagyasztás csökkentést jelent, azonban a szeptember harmadikai vitán George Estedelange és mások is hozzá szóltak, és a 18-as módosító javaslatot hozzáfűztem, hogyha további csökkentésre kerülne sor az európai költségvetésben, akkor a kap költségvetését nem szabad csökkenteni. Egyes kollégák a tiz, benyújtották a 16-os módosítójavaslatot, ez gyakorlatilag tárgyalási alapként elfogadja az Európai Bizottság javaslatát. Ez azért fontos, mert ez az egyetlen olyan módosítás, amelyben esetleg még gondolkodhatunk a végső véleményünkön. A 16-osról tehát nagyon fontos, hogy szavazzon a szakbizottság, és világos véleményt fogalmazzunk meg a következő több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Aki az Európai Bizottság Lewandowski javaslata mellett teszi le a garast a, költségveté, a mezőgazdasági költségvetéssel kapcsolatban, az a 16-os mellett szavazzon. Akik azt szeretnék viszont, hogy a reál számok alapján befagyasztást, tehát az inflációt is figyelembe vevő befagyasztást szeretnének elérni, akkor azok a 16-os ellen szavazzanak. Ezt szerettem volna még egyszer elmondani, most pedig szavazunk, tessék. Igen, ha elnök úr megengedi, akkor egy észrevételem lenne. Itt miről is van szó? A költségvetésről. De gyakorlatilag itten megnyírválásról van szó a költségvetési tételek megnyírválásáról, ugyanis születtek kötelezettségvállalások az új tagállamoknak a javára, és hát további bővítésekre is majd sor kerül, és a régi 15 állam olyan információkhoz jutnak, amelyek szerint csak növekszik majd a költségvetés, pedig a valóságban pont az ellenkezőjéről van szó, megnyírválásról van, csökkentésről van szó. Elnök, köszönöm szépen, akkor úgy vélem, hogy ennek alapján mindenki számára ez most világos, és akkor elkezdhetjük a szavazást. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elvetettük. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elvetettük. Négyes mellette, ellene, tartózkodás jóváhagytuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elvetve, hatos mellette, ellene, tartózkodás elvetettük, hetes mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, 8-as mellette ellene tartózkodás elvetettük, 9-es, illetve 8-asnál ellenőrizzük a szavazást, a 8-asnál. Nem, elvetettük. Akkor következik a 9-es most. A 8-asnál újra kell, hogy szavazzunk, kérdezem? Ellenőrizzük elektronikusan a 8-asat. Mellette, ellene, illetve elvetettük. Most következik a 9-es. Szikjezki javaslat mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 10-es. Nos, látom, hogy különböző módon szavaznak, tízesnél mellette, ellene, tartózkodás elvetve, tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elvetettük, tizenkettes mellette, ellene, tartózkodások nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük készfeltartással, ki van mellette mellette. Inkább ellenőrizzük elektronikus módon. Jó, rendben, akkor megnyitom az elektronikus szavazást a 12-es módosítóról. Mindenki szavazott? Nagyszerű, akkor lezárom a szavazást. 12-es módosítóról szavaztunk, és jó váltuk, igazuk volt. 13-as következik mellette. Ellene tartózkodás jóváhagyva. 14-es mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. Nem, ellenőrizzük a 14-eset, megnyitom az elektronikus szavazást, 14-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 15-ös mellette ellene elvetettük. Most pedig következik a 16-os. Vigyázat, a 16-osnál akik a mellette gombot nyomják meg, vagy teszik fel a kezüket, a bizottsági javaslatot, az Európai Bizottsági javaslatot hagyják jóvá, akik pedig nemmel szavaznak, azok pedig reál értékben befagyasztásra voksolnak. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Köszönöm szépen akkor. 17-es következik. Mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 18-as, mellette, ellene, jóvá hagytuk, 18-as mellette, illetve helyesbítje az elnök, 19-es mellette, ellene, a, nem, a 19-es oka fogyottá vált, tehát a 20-as következik mellette, ellene, tartózkodás elvetve, 21-es mellette, ellene, tartózkodások elvetve, 22-es mellette, ellene, tartózkodás Hát habozom. Úgyhogy inkább szavazunk újra a 22-esről. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodások? Úgy látom, hogy vagytuk. 23-as mellette? Ellene? Tartózkodás? Jóvágyva. 24-es mellette? Ellene? Tartózkodások? Jóvágytuk. Most 25-ös következik, mellette, ellene tartózkodás elvetve 26-os mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk 27-es mellette, illetve nem, a 26-os ellenőrizzük, azt javasolják? Igen, rendben, akkor a 26-os ellenőrizzük, feltett mellette, ellene jóvágyva, egyértelmű a dolog. Tehát 27-es következik, a Szikerszki két részben, első részről mellette, ellene tartózkodás jóvágyva, második részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elvetve. 28-as mellette, ellene tartózkodás elvetve. Zárószavazás. Az így módosított véleményről mindenki támogatja, ez akkor így tökéletes. Persze, hát mindig van, aki ellenez bizonyos dolgokat. Elnézést kérek, meg kell, hogy számoljuk egészen pontosan, hogy hányan szavaztak a záró szavazáson. Tehát a záró szavazáson van szó, a módosított véleményről ki támogatja az egész véleményt ki veti azt el. A zöldek ellenzik? Rendben. Négy ellenszavazat, tartózkodások. Voltak tartózkodások is. Nem? George, Jim? Rendben. Az elnöknek a mikrofonja nincs bekapcsolva. Most már igen. Köszönjük. Következik a hetes napi rendi pont. a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promócióval kapcsolatos intézkedésekről szóló 3 per 2008-as EK tanácsi rendelet módosításáról szóló Európai Parlament és tanácsi rendeletre irányuló javaslat. Bové alelnök urat hallgassuk meg. Igen, röviden szeretnék hozzászólni még a szavazás előtt. Először is köszönetet szeretnék mondani mindazon személyeknek, akik aktívan részt vettek a vitában. Az volt a célunk természetesen, hogy az Európa ízeket, zamatokat előmozdítsuk. Ezzel a jogszabályjal mire is törekedtünk, legyenek a dolgok teljesen világosak. A minőségi élelmiszer termékeket szerettük volna promotálni, és azokat, amelyek helyi kötődésűeket, a fenntartható gazdaságot kívántuk továbbá támogatni, és a kapcsolatokat megerősíteni a termelők között. És végezetül pedig jelzem azt, hogy ez az eszköz, ez nem arra szól, hogy az élelmiszer válságokat kezeljük ez volt tehát az alapcél. Egy sor módosító született, és ezek a harmadik országok piacaira vonatkoztak nagy részben. A harmadik országbeli promócióra utaltak ezek a módosítók. Na most jelzem itt, hogy egyéb intézkedések is léteznek már most is, tehát 2007 és 2010 között már olyan programok valósultak meg, amelyek a külső piacra vonatkoztak. 28-29 számokat tudok intézni, és 14 millió eurót tettek ki, a promotálást szolgáltak. Tehát nagyon fontos az, hogy a különböző költségvetési sorokat világosan elkülönítsük, átlássuk, és nem ez az a vélemény, amelynek a révén most kezeljük mind a belső és a külső promóciót értem, Itt most arról van szó, hogy a helyi termékeket támogatjuk ilyen módon, a belső, belső európai piacon kívánjuk ezt a promóciót biztosítani, és ennek a fényében javasoltam meg, fogalmazta meg a javaslatomat jelentéstevőket, és amennyiben osztják az ilyenfajta megközelítésemet, akkor támogassák ezt a javaslatot, és ezzel által kívántam pontosítani, hogy milyen filozófiában próbáltam megfogalmazni a javaslatomat, de természetesen elébe megyek, és el fogom fogadni valamennyi eredmény eredményét a szavazásnak. Köszönöm szépen! Jó, köszönöm szépen, José. Akkor folytassuk és illetve kezdjük meg a szavazást. Legyünk gyorsak, hiszen nagyon sok szavazni való vár még ránk. És még mindig készfeltartásos szavazás. Hetes módosító mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Kilences. Igen nem, tartózkodás elfogadva. Tízes, igen, nem, tartózkodás. Jó, akkor ezt ellenőrizzük. Tehát elektronikus ellenőrzés a tízes módosító indítványra megnyitom a szavazást. Nem, ezzel kezdjük, igen. Tehát lezárom a szavazást most. Elutasítottuk. Elutasítottuk. Igaza volt. A 11-es módosító papasztánkhoz igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. Egyes módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 12-es módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. 13 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 14 igen, nem, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 15-ös igen, nem, tartózkodás elfogadva 16-os, igen, nem, tartózkodás, egy pillanat. Jó, a 16-osnál tartunk, igen, mellette. Ne, 16-os ellene ki van, elfogadtuk. Akkor jön a 17-es. Jó, rendben van, a kettes módosító, mondja az előadó, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Elfogadtuk? Vagy mégis elutasítottuk? A hármast elutasítottuk akkor. Tehát a négyes jön, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Ötös, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Tizenkilenc, igen. Nem? Tartoz, elfogadtuk. 20-as, igen, Scotta, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 6-os, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás a javaslatról igen, nem, nem, nem, még egyszer, tartózkodás. Két ellenszavazat van, de elfogadtuk. Akkor a következő az állásfoglalás tervezetről való szavazás mellette, ellene. Kérem, hogyha ellene van valaki, most tartsa fel a kezét. Egy valaki van ellene. Tartózkodás. Luis, te tartózkodsz? Nem. Jó. Mégsem. Jó, akkor záró szavazás. A tárgyalásokról igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. Jó. Köszönöm. Akkor, akkor ezzel a Bové jelentést is elfogadtuk. A következő Bové jelentést a 8-as pont alatt van. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóció és tájékoztatás, milyen legyen a stratégia Európa ízeinek támogatására. Itt a támogatásra vonatkozóan 105 módosító érkezett be. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, különösen téged, Buvé, hogy még visszatérünk majd más javaslatok kapcsán is erre a témára. Zsózé, ki akarod egészíteni valamit, vagy kezdhetjük a szavazással? Akkor jó, akkor kezdjük rögtön. Megint készfeltartásos szavazás. A 35-össel kezdjük, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 37-es 37-es jön, igen, nem, tartózkodás. Akkor ellenőrizzük a 37-est, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor megint készfeltartással 38 igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 41-es igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 42 igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 39 igen, ezt nem szavazunk erről most, így van? Ez ugye ha az előzőt jóváhagytuk, akkor az kiesik. 43 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 44 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 45-ös igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 47-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 48-as, igen, ki, van a, ki támogatja a 48-ast el, ellene tartózkodás? Elfogadtuk. Akkor átugorjuk az 50-est, és az 53-as a következő. Ki támogatja az 53-ast? Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 55. Igen, nem, tartózkodás elfogadta. 56-os, igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 57, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 58, igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 59-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 60-as. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 61-es. Nem hallható a közbevetés, mert mikrofon nélkül volt a válasz. Igen, azt hiszem, ezeket egyben szavazhatjuk meg. Egyetértenek, egyetért mindenki azzal, hogy Patra neves 61 73-asig tartó módosítóit egyben szavazzunk? Meg vagy ellene? Elfogadjuk? Akkor tehát 61-es jó. Igen, nem tartózkodás elfogadva. 62. Igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 63-as igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 64-es igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 65-ös igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 66-os igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 67-es igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 68-as igen, nem igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 69, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 71 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 73 igen, nem, egy pillanat. Tehát a 73-asnál tartunk, mellette ki van, Ellene ki van? Akkor ezt ellenőrizzük. Megnyitom a 73-asra az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon szoros. Egy ellenszavazattal több van, tehát ezt nem fogadtuk el 18-19 arámban, ezt elutasítottuk. Akkor nézzük most a 72-est. 72-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 74-es igen, ellenőrizni akarják a 72-est? Elektronikusan? Na jó, akkor nézzük elektronikusan a 72-est. Megnyitom a szavazást. A 72-esről. A 72-esről szavazunk elektronikusan. Az EPP mintha egyel több szavazatot adott volna le. EPP egyel több. Lezárom a szavazást. Mégiscsak elutasítottuk. 20-20 arányban. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. Jó. Szót kérnek. Igen. Az EPP-nek volt egy plusz szavazata, mivel elektronikusan szavaztunk, és egyel több volt a készfeltartásban is a szavazás, akkor nem? Nos, mivel kétségeink voltak, és eltérő volt a kétféle szavazási eredmény, ezért kellett um, elektronikusan szavaznunk, elutasítottuk a 72-est, a következő a 74-es. Jó, igaz, hogyha a 73-ast elfogadtuk, akkor a 75-ös mellette ki van, ellene ki van. Tartózkodás. A 75-öst elfogadtuk. De 76-os igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 77-es igen, nem. Tartózkodás, Ellenőrizzük akkor a 77-es, nagyon sajnálom, annyira szoros, hogy muszáj elektronikusan ellenőrizni. Megnyitom a 77-esre. Szavazott mindenki. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Rendben. A következő készfeltartásos szavazással a 78-as mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 80-as, Papasztankosz, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 81-es, igen, nem, tartózkodás. Egy pillanat, a 81-esnél tartunk. Mellette ki van? Ellene ki van? Elfogadtuk, mert ezt javasolja az alelnök. Nem, de hogy is ez vicc volt, megnyitom az elektronikus szavazást a 81-esre. Elektronikusan a papasztankhoz módosító indítványáról mindenki szavazott. Jó, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Rendben. 82-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 83-as, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 85-ös, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 84-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 86-os, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 87-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. A 86-ost is elfogadtuk, hogy a 88-as. 88 igen, nem, tartózkodás Én szerintem elutas, ez, vagy nem fogadtuk el, de elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szab, szavazást a 88-ra. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89-es igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 90-es, erre ugye most nem is kell, hogy szavazzunk erről, hiszen kiesik. A következő a 93-as. Igen. Nem. Szerintem elfogadtuk, de azért elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 93-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 93-ast elfogadtuk. A 94-es igen, nem, elfogadtuk, mondja az elnök. Egyértelmű többsége, 95-96-os igen, de tartózkodás, tartózkodás. Szerintem ezt elutasítottuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan. A 95-96-os elektronikus szavazását megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezt is elfogadtuk. Akkor a 97-es mellette ki van? Tehát igen szavazat, nem szavazat. Elutasítottuk. 98. Na, erre nincs szükség, ez ugye most kiesik, bocsánat. 99-es a következő, 99 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 100 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 101 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 102 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 103 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Nem, javít az elnök, elfogadtuk. 104 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 105 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most nézzük a bevezető rendelkezéseket, a citation 1-es. Igen, nem, elfogadtuk. Kettes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Recital bevezető rendelkezés 3-as, mellette ellene elfogadtuk, 4-es. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ötös, igen. Ellene, tartózkodás. Ki van? Igen, nem. A hetest azt most kihagyjuk, a nyolcast, ki támogatja a nyolcast? Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Kilenc, igen, nem, tartózkodás Szerintem ezt is elfogadtuk. A tízes, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy, igen, nem, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Elektronikusan szavazzunk a 11-es bevezető rendelkezésről, preambulum rendelkezésről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát ez volt a 11-es módosító. 12-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 14, igen, nem, ezt erről nem kell szavazzunk, hiszen a 12-est elfogadjuk, a következő 15, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 16-os, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 17, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 18-as, igen, 18-asnál igen, nem, tartózkodás elutasítva. 19. Ebben sincsen szükségünk, a következő a 20-as. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 23. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. A következő akkor a 24-es. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 25. Igen, nem, tartózkodás elfogadva, 26. Igen, nem, tartózkodás elfogadva, 27. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 28-as. Igen, nem, tartózkodás elfogadva, 29. Elfogadtuk. És akkor most a következő a 30-as, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31. Erről is szavazzunk, akkor a 31-esről ellene mellette tartózkodás elfogadtuk. 33-as. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 34-es. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Akkor most a záró szavazás az állásfoglalás tervezetről módosított formájában mellette van, ellene ki van, ellenszavazat van? Van. Tartózkodás van-e? Nincs. Jó, hát akkor gratulálok Zsozé Bovénak a második jelentéséhez is, és a következő a kilences napi rendi pont. Norme di contabilizzazione, piani di azione relativi alle emissioni e- Mégpedig az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat megváltoztatásából és az erdőgazdasági tevékenységből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályok és cselekvési tervek. A véleménytervezet készítője Julie Görling itt is van, szavazunk most erről, mégpedig az Európai Bizottság javaslata az elszámolási az elszámolási szabályokról, cselekvési tervekről, még egyszer felolvassa az elnök a címet. Született számos módosító javaslat, mégpedig 29-et készített Görling asszony, és további 50-et más képviselők. Ezek az új módosító javaslatok az elszámolási eh, előírásokat nem tennék kötelezővé, hanem ezek szerint csak eh, önkéntesen működnének ezek. A nedves területek vonatkozó előírásokat be kellene vonni a tagállami költségvetésekbe, és a, az üvegházatású gázok, amelyeket emberi tevékenység okozott ezeket is. E, egy, vannak itt bizonyos delegált jogszabályok, amelyek a rendes eljáráshoz vezetnek. Julie nem szeretne hozzászólni, és akkor most szavazni fogunk. Ötös módosítójavaslat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as javaslat mellette, nem, nem erről nem szavazunk. 39-es mellette, ellene. 39-est ellenőrizzük, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, 39-es javaslat. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es módosítás, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nem? Mégsem? Akkor a 8-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó? Jó, ellenőrizzük. 44-est elektronikusan a jelentéstevő meg Guinness asszony és De Lange módosítása. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, figyeljenek a néppártnál, mert ott egyre több szavazatot kaptunk, de nagy többséggel elfogadtuk. 46-os mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as. És a 49-es, ezek is összetartoznak mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 50-es mellette, illetve pillanat. Eh, Emendamento 50, chi a favore? 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-es mellette ellene pillanat, ellene, 15-ös ellene, Na még egyszer. 15-ösről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötvenkettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es. 52-est elfogadtuk 17-es mellette, ellene, illetve nem fogadtuk el, de elfogadtuk. Elfogadtuk a 17-est. 18-53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene, pillanat. Ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk az 58-asról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 60-as McGuinness és Delange, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodás Szerintem ezt is elfogadtuk ugyanazzal a többséggel. 23-as mellette, ellene, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, 25-öst elfogadtuk. 63-as következik, nem, mégsem. A 30-as mellette, illetve preambulum bekezdés e- e- mellette, 30-as mellette ellene. Na most ezt nem értem. 30-as mellette ellene elfogadtuk. Egyes jelentéstevő, nem, ez okafogyott. 31-es 31-es mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor most következik a 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 36-os nem. Ez is oka fogyott? Kettes mellette, ellene, Ezt most ellenőrizzük, kettes. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk a kettes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37 Nem, mégsem. Nem, záró szavazás következik azonnal a módosított véleménytervezetről mellette. Ellene, ellene, ki van ellene? Csak azt, hogy ki van ellene, azt szeretném látni. Tartózkodás, tartózkodás, kiváló. Akkor ezt lezárhatjuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Oh.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 971 per LK tanácsi határozatnak az erdészeti szaporítóanyagoknak a rendelet hatály tartozó minősített kategóriába történő besorolásának, és az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző hatóságok neveinek frissítése tekintetében történő módosítása. Téma molto tecnico e la procedura semplificata. Kedves kollégák, ez egy nagyon messze menően szakmai kérdéskör, és úgy vélem, Úgy nem, hogy a tízes ponttal kapcsolatosan lehetőség van arra, hogy gyorsan, egyszerűsített eljárásban szavazzunk. Nos, 11-es következik a 2003 per 17-es LK tanácsi határozatban előírt alkalmazások időszak meghosszabbítása az egyik harmadik ország, valamint a minősítést és a termelés ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének frissítése. Hogy mondjam el ezzel kapcsolatosan, hogy a mai napon megvitatjuk a javaslatot, vetőmag importról van szó, takarmánynövény vetőmag, illetve rösnövények vetőmagának az importjáról, illetve a tíz éves periódusról az alkalmazása, amely kérdéskör egészen sürgősnek minősül, ezáltal tudjuk biztosítani a vetőmagellátását az Európai Uniónak. Ugyanakkor jelzem azt, hogy nincs lehetőség arra, hogy az egyszerűsített eljárást érvényesítjük, ellentétben azzal, amit tettünk az előző három szavazásnál. Az Európai Bizottság ugyanis nem változtatta meg a korábbi komitológiai jogszabályokat, nem alkalmazkodott az új ö, Lisszaboni alapszerződéshez, éppen ezért a módosító javaslatom csak a komitológiai eljárása vonatkozik. Kikértem a három intézménynek a jogi szolgálati véleményét, jogszolgálatának a véleményét, és ennek fényében most az a szándékom, hogy ezen felül még a kettőhez egy harmadik módosítót is előterjesztek, jogi okoknál fogva, azaz hivatkozásra van szükség a felvezetőben a kettő módosítóra. A korábbi komitológiai rendelkezést ki kell iktatni, mert hogy az nincs összhangban a felhatalmazáson alapú jogi aktusokkal, illetve a Lisszaboni új szerződési kitetelekkel, ami pedig a többi részét illeti a javaslatnak, javaslom, hogy azokat fogadjuk el ebben a formában, ahogy az elénk került, mert hogy rendkívül sündős az, hogy a vet vetőmag ellátás az Európai Unióban folyamatosan biztosított legyen. Amennyiben egyetértenek, akkor javaslom, hogy a következő módon járjunk el, mármint úgy, ahogy ezt jeleztem, hívve, hogy a kollégák szót kérnek, de úgy tűnik, úgy tűnik hogy senki sem jelentkezik szóra. Az Európai Bizottság képviselője kíván-e szót kérni? Úgy tűnik, hogy nem szeptember 19-én 12 órakor zár le a módosítóknak a beterjesztési határideje. Úgy látom, hogy most nincs hozzászólás, tehát holnap délig van a határidő a módosítókra, és amennyiben nem születnek ilyenek, akkor a e, eljárás következő lépésére kerül sor. Következik most a 12-es napi rendi pont. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás. A tegnapi napon az egységes KPS-ről beszéltünk Michel Dantennek a jelenlétében, most pedig átérünk Luis Manuel Capula Santosnak a módosítására. Több mint 2000 módosító született a témában, és még akkor is, hogyha nagyon sok vitatott téma merült fel, el tudom mondani azt, hogy eljutottunk mégis arra a pontra, amikor a módosítók nagyon egy irányba húznak. Hadd adja meg a szót Luis Manuel Capulas Santosnak, és egyben hagy üdvözöljem a mezőgazdasági főigazgatóságnak az igazgatóját, aki csatlakozott hozzánk. Luis, annyi a szó. Como todos sabemos, este... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy mindannyian tudjuk, ez a javaslat kevésbé ellentmondásos, mint a közvetlen kifizetésekről szóló javaslat. És köszönetet mondtunk az Európai Bizottságnak a kiváló javaslatukért. Ez nagyon jó munkaanyag, nagyon jó kiindulási pont. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne nyújtottunk volna be módosító javaslatokat, és el kell mondanom, hogy a kollégák több mint két ezer módosítást nyújtottak be. Ezek közül nagyon sok kiegészítés, hozzáfűzés, amelyeket támogatni tudok. Azt gondolom, hogy nagyon sok elfogadható a kompromisszumok fényében. Biztos vagyok benne, hogy javaslatokat majd elemezni fogjuk, minden egyes javaslaton átrágom magam, és most körülbelül a javaslatok felénél tartok, mégpedig az egyéni intézkedésekről szóló fejezetre vonatkozó javaslatokról beszélek. Erről kellene eh, beszélnünk, és ezt az alkalmat ki kell használnunk, használnunk arra, hogy ugyanúgy, mint a közvetlen kifizetésekről szóló irányelvvel kapcsolatban a, a meghatározzuk a munkamódszerünket. Na most ugyan hasonlóképpen kellene eljárni, mint ahogy azt a másik irányelv esetében tesszük. Négy eh, témát választottunk ki, a közvetlen kifizetések témájában több mint három órát vitáztunk, nagyon konstruktív volt a hangulat, és most kezdhetjük a kompromisszumok kidolgozását. Én azt javaslom, hogy ugyanazt, ugyanezt a munkamódszert alkalmazzuk erre a javaslatra. Várom az önök javaslatait azzal kapcsolatban, hogy mely témákra koncentráljunk, mely témákat emeljük ki. Azt gondolom, hogy az egyéni intézkedésekkel kellene kezdenünk. Ez a 15-ös cikkben szerepel. Nem akarunk mindenről a, beszélni egyetlen ülésen, ugye itt van a, a know-how eh, transferje, a, a, az értékelések, az intézkedések, a termelői kapacitások létrehozása, az alapszolgáltatások, a beruházások, az erdős, erdő való beruházások, környezetvédelmi intézkedések, a Natura 2000, a biogazdálkodás, aztán a különböző természeti korlátozások meghatározása, tehát nagyon sok téma van. 1030 módosító javaslat érkezett ezekkel kapcsolatban, az összes módosító javaslatnak mint a fele ezekre vonatkozik. Pénteken a technikai mm, jellegű módosításokkal kapcsolatos találkozóra kerül sor. Be, fogunk, be fogjuk nyújtani a 20, szeptember 26-ai ülésre az ütemtervet. Nos, a 15-ös cikktől kezdődő fejezetre kellene koncentrálnunk, és akkor majd meglátjuk, hogy hova jutunk. Ha megnézzük a módosító javaslatokat, elmondhatjuk, a néppárt az, amelyik a legtöbb módosító javaslatot benyújtotta, 686 eh, módosító javaslatot összesen, mi több mint 400-at nyújtottunk be, tehát nagyon sok mindenről beszélhetünk, de nem igazán gondolom, hogy e- ezen az ülésen kellene ezeket mind megnézni, még én sem tudtam az összeset megvizsgálni. Amit itt most tennünk kell, az az, hogy a munkamódszerben megállapodjunk. Ezért várom nagyon az önök javaslatát. Világosá szeretném tenni mindenki számára, hogy együtt kívánok működni mindenkivel, hogy a lehető legjobb kompromisszumra jussunk, és a lehető legjobb jövőt biztosítsuk a gazdánk számára. Köszönöm szépen, Louis. Akkor először, mint mindig szoktuk, az árnyék előadóknak adjuk meg a szót, és azt követően kapnak szót a kollégák. Kezdjük akkor Elizabeth Kesslerrel. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is az eddig végzett munkát, és különösen azt, hogy kiváló volt az együttműködés. Így nyílt lehetőség arra, hogy folyamatosan konstruktív véleménycserét folytathatunk. Úgy gondolom, hogy eh, a, az előadó is említette, a módosító indítványok száma miatt ez nagyon fontos. Nagyon sokat nyújtottak be ugyanis a kollégák részben, hogyha ezeket megnézzük, ezeket a módosítókat, akkor az az embernek az érzése, hogy tulajdonképpen a Mikuláshoz írtunk ilyen kívánságlistákat is, olyan léptékűek, tudnélik a kívánságok a célcsoportokra vonatkozóan is. És az az ember benyomása részben, hogy a vidékfejlesztési alapon keresztül minden területet szeretnének eh, támogathatóvá tenni. Az egyik első prioritásunk mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy megállapítsuk, hogy eh, az alapok, tehát a vidékfejlesztési alap elsődleges eh, jogosultjai kik legyenek. Tehát ki az a célcsoport, akire összpontosítsunk. És ezzel kapcsolatban azt hiszem nagyon konstruktív tárgyalásokat folytattunk már úgy gondolom, hogy az előadó által választott eljárás kiváló, és biztos vagyok abban, hogy nagyon jó megbeszéléseink lesznek majd a részletkérdésekről is. Ezeket még ugyanis tisztázni kell. Az a véleményem, hogy az a hat prioritás, amelyet felsorolt, és amire tulajdonképpen a kollégák módosító is részben vonatkoznak, nagyon jól biztosítják azt, hogy megmaradjon a rugalmasság. Mégis nagyon konkrétan tudunk dolgozni ilyen alapon a vidékfejlesztés erősítésével. Pont a beruházások támogatásánál, a gazdák támogatásával, olyan súlypontokat határozzunk meg, amelyek lényegesek, és amik a regionális vérkeringés, együttműködés szempontjából is fontosak. Erre vonatkozóan is nagyon jó módosítok vannak, amiket fel kell venni. Köszönöm a, a figyelmet. Grazie Elisabeth, continuiamo con la vice... Köszönöm szépen Elizabeth, akkor folytassuk. Paulson alelnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Kapelász Szántos úrnak szeretnék köszönetet mondani. Úgy vélem, a magam részéről, hogy valóban nagyon sok módosító született, több mint 2000, és mindez jól tükrözi azt, hogy milyen sokszínűen reagálunk, nem tudjuk elfogadni a dolgokat csak úgy. Persze mérlegelni kell, melyek a legfontosabb felvetések a javaslatainkban. Arra kell törekedjünk, hogy a módosítóink révén figyelembe vegyük az alapvető elveinket, az alapelveinket érvényesítsük, és ennek fényében azt mondanám, hogy a vidékfejlesztési politika keretében hogyan is lehet biztosítani a jól működő mezőgazdaságot, és hát a mezőgazdaságunk jól működik, csak úgy, mint az erdészeti tevékenységünk. Aztán gondoljunk az ultra periférikus régiókra, a legtávolabbi régiókra, amelyek ö, érintenek minkeket, illetve azon hegyövezetekre, vagy északi övezetekre, amelyek a legtávolabbiak, és azok esetében is meg kell vizsgálni, mennyire működőképes a mezőgazdaság. És persze a vidékfejlesztés egészének alapszempontjait minden vonatkozásban érvényesíteni kell. Támogatnunk kell a mezőgazdasági üzemeket, azokat, amelyek szolgálják a társadalmainkat. Nélkülözhetetlen, hogy ezeket felkaruljuk. Ezen felül ott vannak a szociális és egyéb szempontok is, a kulturális szempontoknak az érvényesítése is. Mind ezek támogatják a mezőgazdaságban dolgozókat és családjaikat, nem csak a termelőket, hanem a családjaikat. Tehát ilyen szempontból nagyon összetetten kell, hogy szemléljük a dolgokat struktúrájukban és infrastruktúrájukban is. Aztán ott van a tudás közvetítése, a tudás átadás, ez is nélkülözhetetlen és kiemelt fontossággal kell, hogy kezeljük. Ha megengedik, akkor még kiemelném azt is, mennyire lényeges, hogy a kis és közép üzemekre is koncentráljunk. A mezőgazdási termékeknek az exportja a kis üzemekből származik nagyon gyakran, és róluk sem szabad tehát megfeledkeznünk. Aztán ott vannak az erdők jól ismerem az erdészetnek a kérdéseit, ugyanis jó magam is egy nagyon buja erdős régióból származom, és hát az északi régiókban arra van szükség, hogy pontosan lehatároljuk, hogy mi az, ami engedélyzett tevékenység, engedélyzett erdőkitermelés, és mi az, ami nem minősülhet annak. Az erdészeti üzemek más eszközökkel operálnak, mint a többi mezőgazdasági üzemek, tehát gyakorlatilag itt más rendelkezésekkel, hogy vonatkozzanak, mint a többiekre. Az elvekben kell, hogy megállapozunk, és akkor tudjuk majd támogatni az érintetteket. Köszönöm szépen. Grazie, vicepresidente Bolson, nel dare la... Nagyon szépen köszönöm eh, ezt a hozzászólást, és eh, Schmidt urat is hadd üdvözöljem, illetve Észak-Németországból származó kollégákat is hagy üdvözöljem, akik megjelentek a teremben, és akik szintén egy nagyon fontos régiót képviselnek. Üdvözlöm tehát Önöket, és emlékeztetnék arra is, hogy 19 óra 30-kor, fél 8-kor a német vidékről látható majd egy kiállítás. mit tud hallgassuk meg, aztán Jegel Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Kiváló munkát végzett. A legfontosabb témákról vitázni kell, ebben teljesen igaza van. Számos módosítás javaslat, módosító javaslatot nyújtottak be, több mint 2000-et, és mi 120-at nyújtottunk csak be a mi frakciónk, úgyhogy eléggé koncentráltunk a legfontosabb témáinkra. Úgy látszik, hogy a nagyobb frakciók nem tudnak annyira koncentrálni a főbb témákra, de ez nem ez a legfontosabb. Különböző filozófiát követünk a témával kapcsolatban, ahogy Polszon asszony is elmondta. Világos, hogy a vidékfejlesztéssel mit akarunk elérni az elmúlt időszakban én e, a elmúlt két és fél évben én a regionális fejlesztési szakbizottságban dolgoztam, és e, nagyon fontos, hogy a fejlesztés és a vidéken a regionális fejlesztés közötti különbséget megértsük. E, nagyon fontos, hogy ez a téma ne legyen trójai falu, ez politikailag érzékeny téma lehet. A Regionális Fejlesztési Bizottság is szeretné rátenni a kezét a költségvetésnek erre a részére és teljesen világos, hogy a vidékfejlesztés arról szól, hogy támogassuk az, és kiegészítsük az élelmiszertermeléssel kapcsolatos eszközöket is magukról a módosító javaslatokról nem kell érdemi vitát folytatni, hanem a főbb témákról kellene. Például a társ finanszírozás, a 60%-ot javasoltuk az agri és az környezetvédelem, a biogazdálkodás és a állatjólét szempontjából, illetve További 10%-os társfinanszírozást javasoltunk a szövetkezeti együttműködések területén. Nagyon is nyitottak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a gazdák részt természetesen a gazdák azt csinálnak, amit akarnak, és akár spekulációs tevékenységet is folytathatnak, de hogyha támogatást kapnak az európai forrásokból, akkor az viszont élelmiszer termelésre kell, hogy fordítsa. A 747, 740 és egyéb módosító javaslatok az új gazdálkodási tevékenység felvétele, a megújuló er, energiaforrások, a hitelek támogatása és egyéb témákról szól, és támogatni kell a gazdákat az, arra, hogy pénzhez jussanak ezekből a forrásokból. Emellett törölni szerettük volna a 20-as cikkben azt a programot, amely a külön, különös segítettel a kis gazdák, gazdákra vonatkozik, ez a 440 940-es módosítójavaslat. A jelentéstevő a munka módszerre utalt, az orientációs papírokat várjuk, és a munkatársi, illetve az árnyékjelentéstevő közötti ülések első anyagáról van itt szó a 15-től a 40-ig tartó cikkekre kellene koncentrálni, hiszen ez a vita lényege, és ebben tudunk előrejutni a költségvetésben. Szeretnénk konkrét szövegeket megfogalmazni, ezeket az árnyékjelentéstevők ülésére elküldeni, hogy ezekről konkrétan tárgyalni tudjuk. Eléggé világos az, hogy hova szeretnénk eljutni, lehető legnagyobb kompromisszumra jutni, és ennyit szerettünk volna hozzátenni. Nagyon fontosnak tartjuk ezt az anyagot, és várjuk a további együttműködést. Köszönöm szépen, Schmidt úr. Scotta. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy Kapola Sanctus úrnak köszönetet mondjak a kiváló munkáért, nem csak a fejlesztési csomaggal kapcsolatban, hanem a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan is. A vidékfejlesztés véleményem szerint a közös agrárpolitika szíve, lelke. A tervezett intézkedések a politika keretében éppen ezért a valóságot és a, tér, a szakterület problematikáját összességében kell, hogy vázolják. Nagyon fontos, hogy a különösen hátrányos területekkel kapcsolatban megfelelő garanciát kapjunk. A fiatal gazdák számára való garanciát nagyon fontosnak tartom ennek keretében. Az ilyen jellegű intézkedések nem csak az ágazatnak jelentősek, hanem jelzik, hogy jobb motivációt, jobb ösztönzőket akarunk a fiatal gazdák számára is, hiszen nélkülük problémák adódnának, hiszen pedig ezek a fiatalok ezt az utat választották, segíteni kell őket eh, a bankkal kapcsolatos eh, problémáikkal és minden egyébbel. Persze újra fogalmazni az egészet nem kell, a feladatunk az, hogy minden szükséges eszközt a fiatalok kezébe adjunk, hogy végre dolgozhassanak egy ilyen alapvetően fontos ágazatban, mint a mezőgazdaság. Köszönöm szépen, Giancarlo. Ez volt tehát az árnyék előadói szakasz, és akkor most a kollégák hozzászólása. Elizabeth Jégle, majd Dantán kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Tényleg köszönöm az előadónak ezt a munkát. Nem csak amit elvégzett, hanem ami még előtte áll azt is. És köszönöm azt is, hogy olyan sokat beszélgethettünk, hiszen nagyon jó ez a további munka szempontjából is. Nos, elnök úr, talán nem jól figyeltem, de mintha azt hallott, hallottamból, illetve a liberálisok árnyék előadójának vagy koordinátorának a véleményét nem hallottam. Pedig, ja, Paulsen mondja, a bocsánat, ne haragudjon, akkor megnyugodhatom, hiszen nagyon jó kezekben vagyunk Paulsen asszonyal. Jó, tehát az eljárást én magam is nagyon jónak látom, és úgy gondolom, hogy igenis legitim dolog az, hogy tehát jogszerű, hogy ennyi módosító jött be. Az EPP-nek több tagja van, ezért több módosítót is nyújtott be. Úgy gondolom, hogy nagyon kemény munka áll előttünk, de nagyon jó kell, hogy legyen. Hogyha végre elindulunk azon az úton, hogy a frakció, minden frakció számára fontos pontokban e, megállapodásra jussunk, akkor a bizottsága szemben nagyon jó helyzetben leszünk, ebből meg vagyok győződve. Éppen ezért biztosítanék mindenkit arról, hogy a vidéki terület fejlesztése az Európai Unió számára kiemelten fontos. A vidéki térség fejlesztése még a nagyon nehéz régiókra is vonatkozik. Figyelembe kell ezeket is venni, és ezt határozottan hangsúlyozom, hiszen a saját tartományomban gyakran hallok ilyen hangokat, hogy ez csak a vidékre, nem a városi területekre vonatkozó forrás, ez pedig valóban mindent meg kell tegyünk azért, hogy a vidék kapja meg ezeket a forrásokat, és a városi területek más forrásokból oldhassák meg problémáikat. Nyilvánvalóan jogos az igény. Tisztázzuk azt is, hogy nők nélkül a vidék halott. A jelentésben ezt is véleményem szerint érzékeltetni kell. Igenis kell, hogy legyen a vidéki térségben egy olyan csoport, amely a mezőgazdaság alapján kerül be, és azért tegyünk, hogy a vidéki térségek, a gyenge vidéki térségeket pedig élettel tudjuk megtörteni Nagyon bizakodóan nézek a munka elége és az előadónak. Köszönetet mondok, és minden árnyék előadónak is köszönöm. Én is köszönöm Elizabeth, Michel Danton. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid lesz a hozzászólásom és utalnék a saját jelentésemre is a hozzászólásában. Sok szó esik a második pilléről és a zöldítésről egyéni döntéseknek a függvényében agró agrár környezetvédelmi szempontok alapján. Hagy utaljak itt most azokra a tanulmányokra, amelyek jól jelzik azt, hogy az utóbbi 15 évben a mezőgazdasági ágazatban a globális szinten nem volt kellő mennyiségű beruházás, és ez magyarázza részben a termelékenységi problémákat különböző ágazatokban. Na most a kevés beruházás ez illeti mind a kutatásokat, mind pedig a konkrét anyagi beruházásokat. Például az éghajlat vonat, változás vonatkozásában hogyan fogjuk kezelni, merül fel a kérdés, a vízgazdálkodásban, hogy mit is fogunk tenni azért, hogy kezelni tudjuk az éghajlat változás és más témákra is lehetne itt említeni. Ezekkel keveset foglalkoztunk a szakbizottságunkban, pedig fontos kihívásokat jelentenek a következő időkben. Grazie, Michel. Brita Remez. Köszönöm szépen, Michel. Brita Remez és Martin Heuslink. Köszönöm szépen én is az előadónak először is az elvégzett munkát. Nagyon sajnálom, amiatt, ami még vár rá, de hát minden bizottságban ez most a helyzet. Az lenne a fontos számomra, hogy tisztázzuk, hogy ez az az alap, amelynek a feladata, hogy a vidéki térben a gazdák és az összes többi ott élők között a kapcsolatot kialakítsa, az összefonódást, mert semmi értelme annak, hogy a gazdákat olyan embereknek tartsuk, akik a vidékre menekülnek, mert máshogy nem találtak életlehetőséget. Igen, és nagyon fontos, hogy ezeket a projekteket a mezőgazdaságon kívül is figyelemmel kísérjük, mert a gazdák számára így lehet vonzó életteret biztosítani, például azért is, hogy a gyermekek, az utódok figyeljenek arra, hogy átvegyék ők is a gazdaságot. Ez csak akkor lesz, hogyha vonzó az élettér. Ezt pont a gazdasági válság közepette mondom, ami még mindig tart, mert itt nagyon fontos, ahogy a társfinanszírozást megoldjuk. Én határozottan amellett vagyok, hogy a magánprofinanszírozást is figyelembe kell venni a vidéki térségben, hiszen vannak olyan régiók, ahol nagyon nehéz a társfinanszírozásra megoldást találni a kormányzatoknak, hiszen pontosan azokba a térségekben nem, terül, nem kerül a társfinanszírozás miatt a pénz, ahol szükség lenne rá. Az európai politikát itt a legvégső abszurd, legabszurdabb megval- formájáig viszik. Pedig nagyon fontos lenne mindezek között az, hogy a lentről felfelé irányuló elvet itt is végigvigyük. Nagyon fontos volt ez a saját régiónban is. Hogyha az emberek részt tudnak venni a program kialakításában, tehát ha lentről felfelé alakulnak ki a programok, akkor az emberek azt éveken keresztül figyelik és viszik magukkal. Viszont, hogyha valamit a fejük fölött eldöntenek, azt igazából nem fogadják el, hiszen nem tudtak részt venni, nem tudtak együtt dönteni, már pedig sokkal nagyobb együtt döntésre van szükség Európában. Köszönöm. Grazie Britta. Martino. Köszönöm Britta, Martin Heusling. A második pillér finanszírozásánál már évek óta az alsó határon vagyunk. Csak óva inteni tudok mindenkit arról, hogy még lejjebb vigyük ezt a határt, hiszen pontosan emellett állunk ki. Az első pillérből, ha a második pillérbe át lehet vinni forrásokat, az nagyon fontos lenne. De a második pillért olyan formában kellene pénzügyileg megerősíteni, hogy minden lehetőséget kihasználjunk, ami ebben a pillérben rejlik. Nem sokat beszélünk, vagy nem eleget beszélünk erről, legalábbis sok tagállamban nagyon problematikus. Ennek keretében valóban fontos a társfinanszírozás. A bizottság által meghatározott arányok túl alacsonyak, és amit Reinhardt asszony is említett, a magántársfinanszírozás hogy ezzel próbáljuk ezt kitölteni, hát lehet, hogy érdemes meggondolni, bár óvaintenék mindenkit arról, hogy ezt egyfajta gyógyírként fogjuk fel, meg kell nézni, hogy a magánszférából honnan jön a pénz, nehogy aztán az emberek, hogy olyan emberek jussanak a pénzhez, azokért nem is szeretnénk ezen a területen. Tehát meg kellene nézni más szóval, hogy honnan jön a pénz. A környezeti programok a második pillérben azért fontosak, mert azokat most a második pillérbe akarjuk vinni, különösen azokat, amely a régió specifikus programokat jelentik. Itt regionálisan kiigazított programokra van szükség, nem szabad ezeket korlátozni. Egy dolog világos, a második pillérben minden tagállamban olyan program, kell programokat biztosítani ahhoz, hogy az ökológiai, a biomezőgazdaságot támogassuk, ne csak bizonyos tagállamokban. Ez alapfeltétel kell, hogy legyen Európa egésze számára, tehát a, a biomezőgazdaság. A bizottság feltételeit a líder kezdeményezések és megtalálhatók ez az egyik csak a sok közül, de a lehetőségeit még nem aknáztuk teljesen ki. A líder nagyon sok régióban sok mindent ért el, és ezt minden más programra át kellene tudni vinni. De sajnos finanszírozott a program, és nem volt elég bátor a, a jogalkotó az újra alakításhoz. Úgy gondolom az első és a második pillér azonos rangon kell, hogy szerepeljen, és nem mindig, nem szabad, hogy végül a második pillér a gyengéknek, a rosszaknak, és az első pillér pedig a jóknak. Végén végül is a második pillér az, amivel sokkal irányítottabban tudunk programokat mozgatni, és ahol a jövő lehetőségeit a vidéki térség számára biztosíthatjuk. Köszönöm. Grazie Martin, Ulrich Rodost, poi Gabriel. Köszönöm, Ulrike Rode. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok fontos dolgot elmondtak már a kollégák, nem kell mindent megismételnem. Luis Capulos Santosnak szeretnék köszönetet mondani az átfogó munkájáért. A munkacsoportunkban hónapok óta vitázunk erről a témáról, és azon nagyon fontos meglátások merültek fel. Ezen kívül látom, hogy vannak olyanok, akiknek az a véleményük, hogy a második pillér kizárólag a mezőgazdasági kellene, hogy legyen, ez itt is elmondták egyesek. Szeretnék utalni arra, hogy a második pillér a mezőgazdaságot szolgálja, az és az embereket a vidéki térségekben. Egyetlen nem szolgálja a javát ennek a témának az, hogyha ezzel, erről viccelődünk. Az első pillérből a második pillérbe való átutalásról, transferekről beszéltünk, a capping meghatározásáról ezt jó javaslatnak tartom. Hojszlin kollégánk azt mondja, hogy a a privát, tehát a magáneszközöknek a társfinanszírozásba való bevonását meg kell gondolni. Én erről megfogalmaztam egy javaslatot. Sok alapítvány van ugyanis például, amelyek részt vehetnek a finanszírozásba, és ezzel az önkormányzatokról vagy a nemzeti parlamentekről leveszik a terhet. Persze ez megnehezíti a dolgokat, nem szabad megengedni egyes személyeknek a befolyásának a növekedését. Nos, hogy a líderben mi mindent csinálhatunk, egyes régiókban mi mindent lehet elérni, ezt ma a harmadik emeleti kiállításon megnézhetik. Schleswig-Holstein régió, az én választókerületem szervez egy kiállítást, és mindenkit sok szeretettel várok erre. Itt felmutatjuk, hogy mi mindent lehet a második pillérben lévő pénzből megvalósítani. És akkor láthatják is, hogy a második pillér nagyon jó célokat szolgál, és ezt meg kell erősíteni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Ulrike. Természetesen ezt figyelembe vesszük. Most Gábriel kollega és még asszony. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала още веднъж да благодаря на колегата Капуласан. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Kapulos Santos kollégámnak és a titkárságnak hadd fejezzem ki azt a reményemet, hogy a rendelkezésünkre álló időn belül kompromisszumra tudunk jutni. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet, Bulgária szempontjából fontos. Először is a, ez a környezetvédelmi intézkedések és a kötelező minimum százalékok meghatározása. Azt gondolom, hogy ezt az intézkedés, ez inkább javaslat kellene, hogy legyen, mint hogy kötelező. Hogyha kötelezővé tesszük ezeket az indikátorokat, akkor ez erősíti a különbségeket az egyes tagállamok között. Rugalmasnak kell lenni az indikátorok megválasztásának, és figyelembe kell venni az éghajlatot és egyéb tényezőket a kifizetéseket harmonizálni kell az egyes régióknak a nehézségeivel, és, és a mezőgazdasági fejlesztési terveikkel. A második téma, amire szeretném felhívni figyelmet, ez az erdőgazdálkodás. Vannak olyan helyzetek, amelyekben pozitív üzenetet szeretnénk küldeni, és ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazását szeretnénk kiemelni. Bul- Bulgária Ban az erdőségek 76%-a állami tulajdonban van. Jelenleg ez a magas szintű állami tulajdon korlátozza a lehetőséget, hogy a vidékfejlesztési programokból kérjenek pénzt a fejlesztésre. Az önkormányzatok, illetve a magángazdálkodás, gazdaságok terén kell körülnéznünk, illetve olyan vállalatok körében, amelyek nem függnek a kormányzati támogatásoktól. Csökkenteni kellene. Minden olyan programot támogatunk, amely csökkenti a bürokráciát és növeli az Európai Uniós támogatást. Köszönöm szépen, meg Guinness asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is a munkát a dokumentummal kapcsolatban. Támogatom Michel Dantin megjegyzéseit az alulfinanszírozottsággal és a beruházások alacsony mértékével a mezőgazdaság szempontjából nagyon fontos, hogy ezzel foglalkoztunk, és itt kell elkezdjük ezt. Ezzel kapcsolatban hát mondjam el, hogy vannak fenntartások a beruházások korlátozásával kapcsolatban, ami a bizony, tehát egy, egy meghatározott méretű gazda gazdaságok hoz köti ezeket a beruházási feltételeket, szerintem ilyen korlátokat nem lenne szabad hoznunk. A második dolog, a, vagy harmadik az első pillér és a társfinanszírozás. A közvetlen kifizetésekben valóban előírás a társfinanszírozás. Én olyan országból jövök, ahol az Európai Unió miatt erős megtakarítási programot kellene elindítanunk. Nos, a társfinanszírozás nálunk is éppen ezért felveti azt, hogy fontos a hatásfinanszírozás elvének fenntartása, de bizonyos tagállamokban gondoljuk meg, hogy problémát okozhat. A közös stratégiai keretekkel kapcsolatban, hát ezt jónak tartom elvileg, de nagyon bonyolult intézkedés lehet a tagállamok számára, nagyon átfogó. Kíváncsi vagyok mások hogyan vélekednek arról, hogy hogyan működhet ez, és mennyire lesz nehéz a végrehajtás. A líder koncepció nagyon fontos, hogy a, a programban a lentről felfele való megközelítés működjön, hogy fenntartsuk ezt, és más ügynökségek is vegyék át. Erre figyelni kell erre a problémára. Az első pilléről már beszéltünk, szerintem fogunk is majd az, elő, az előadóval, hiszen ennek kihatásai vannak az első pillérnek a második pillére is. Nagyon érzékenyen kell majd érzékenynek ellenünk a, a vitában, és nézni a párhuzamoságokat az egyes és a kettes pillér között. Köszönöm. Thanks, Maria. De adesso vicepresidente Köszönöm szépen, Szekirieski úr következik. Może trochę późno wracać do pewnej... Ha megengedik, akkor most én visszatérnék arra a kérdésre, hogy mi is a filozófiája a második pillérnek. Ugye fejlesztésről van szó ennek keretében, környezetvédelmi fellépésekről. illetve a vidéki övezeteknek a fejlesztéseiről. Vajon Miért is van szükség arra, hogy valamennyi fellépést a kap keretében hajtsuk végre? Úgy gondolom, hogy erre nagyon világos választ kell adnunk. Tudatában kell lennünk annak, hogy a felhasznált eszközöknek, pénzeszközöknek a hatása nem közvetlen a mezőgazdaságra. Közvetlen hatásról viszont beszélhetünk. De ez a közvetlen hatás sem annyira közvetlen, mint amennyire azt kívánatosnak tartanánk. Ha megengedik, akkor néhány javaslatot fogalmaznék meg, illetve a gondolkodást szeretném serkenteni. Mindezt úgy, hogy figyelembe vesszük azt, hogy arra van szükség, hogy 25-30 százalékos finanszírozás biztosítassék a tagállamok számára az éghajlatváltozás tekintetében. Ezáltal a termőföldeket is tudják jobban hasznosítani. És hát az éghajlatváltozásnak számos kihatása van, mint tudjuk, ezt figyelembe kell venni, különösen azon övezeteknél, amelyeknél egyéb természeti determináltságot észlelünk. Persze felmerül a kérdés, hogy mennyire szükséges mindezt pontosan érvényesíteni mindenütt, mert a megfogalmazásban mindez szerepel, de nem mindenütt. Aztán vannak olyan ö, tételek, kitételek, amelyek mint hogy azt sugálják, hogy kötelező dologról van szó. Én a magam részéről egy sor akcióra tettem javaslatot, ezek a Natura 2000 kapcsolatosak, illetve a vízkeret irányelvel, és a beruházásokkal. Mindez tehát összefonódik, és minden kapcsolódik a környezethez, és ennek fényében merül fel egy kérdés. Vajon nincs -e szükség arra, hogy még pontosabban fogalmazzunk, még jobban figyelembe vegyük a szubszidiaritást, és biztosítsuk azt, hogy a tagállamok dönthessenek. Máskülönben a második pillérnek az alapjai eltérő mértékűek országunként. Van, ahol 8-10%-ról van szó, van, ahol 25-30%-ról van szó, és ha egy adott ország mondjuk a második pillér keretében 40%-ban részesül, akkor egészen más helyzetbe kerül, mint az egyéb országok. Egy hát szóval azt mondanám, hogy nagyobb rugalmasságot kellene biztosítani a tagállamoknak azért, hogy a második pillért a lehető legjobban tudják felhasználni valamennyi fejlesztéssel kapcsolatos kérdésben. Van egy további felvetésem. Az úgynevezett feltörekvő régióknak a kérdésére szeretnék most utalni. Tehát azon régiókról van szó, amelyek már elérték a GDP 75%-át az EU-s GDP-nek a 75%-át. Szeretnénk, hogyha itt figyelembe vennénk a városokat, a metropoliszoknak a fejlettségét, és ugyanakkor, tehát a városoknál mondjuk ugye figyelembe veszük a relatív fejlettséget, ugye a rurális, a vidéki vezeteknél ez nem történik így. Azaz több szempont alapján kellene mérlegelnünk. Persze arra is szükség van, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet a termőföldeket jobban kezelni, figyelembe véve valamennyi régiónak a sajátosságait, és még a második pillére kapcsolatosan hagyj említsem meg azt is, hogy nagyon gyakran elhangzik az, hogy amennyiben a költségvetést csökkentik, akkor ennek a kárvalótja mindenek előtt a második pillér, a kohéziós politika lesz. És most itt elismételném mindazt, amit mindig is hangoztatni szoktam, nevezetesen azt, hogy a vidéki térségeknek a fejlesztését a kohéziós politika révén is biztosítani lehet. Mindig arról szoktunk beszélni, hogy a városok hogyan húzzák magukkal a GDP növekedését, de ugyanakkor a vidéki vezetekről meg szoktunk feledkezni, pedig ezek is nagyon fontosak a kohéziós politikában. Azaz a regionális fejlesztésnek a kapcsán fel kell tenni azt a kérdést, hogyan tudjuk biztosítani az a pénzalapoknak a jobb felhasználását, a jobb célzottságát, és ha azt szeretnénk, hogy a második pillér valóban a fejlesztésnek és a fejlődésnek legyen a szinonimája, jobban kell, hogy fellépjünk. és meg kell törnünk azt a szakadékot, amely létezik a különböző régiók között. Elnök, köszönöm szépen Szikereszki alelnökünknek, aztán George Lyne-nak adom meg a szót, utána pedig az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen, csak röviden szerettem volna még hozzászólni. Megint össze asszonyhoz csatlakozva, a közös stratégiai keretre utalva, a nyitott indikátorok témájára, amikor a Költségvetési Bizottság találkozott a számvevőszékkel, és megvitattuk ezt a témát, és nagy aggodalomnak adott hangot a e, számvevőszék, e, és azzal kapcsolatban, hogy inkább az outputot mérik, mint az inputot mérnék. Az összes e, input és az összes folyamat továbbra is marad, de ennek tetejébe még nyitott indikátorok is a rendszer részét képezik majd. Azt gondolom, hogy ez egy alapvető kérdés, amelyet világosan meg kell vizsgálni. Ez ugyanúgy vonatkozik a Regionális Fejlesztési Bizottságra is, e, és a Regionális Fejlesztési Költségvetésre is. Nagyon sok szervezet nem használja ezeket a forrásokat, mert annyira bonyolultak az számviteli szabályok, nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, nem lehet a rendszert, működőképtelenné tenni, és a pénz pedig lehívhatatlanná ezzel a rengeteg szabályozással. Köszönöm szépen, George. Ez egy nagyon fontos téma, amelyet felvetettél. Most pedig megadnám a szót a főigazgató úrnak, az Európai Bizottságtól, és aztán természetesen Luisnak, hogy foglalja össze. Merci, monsieur président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a jelentés tevőnek, és gratulálni neki Guzmán Manuel Capella Santosnak szól ez a köszönet, de nem csak neki, hanem valamennyi árnyék jelentés tevőnek, illetve mindazon képviselőnek, akik részt vettek a Agri Szakbizottság tevékenységében, azért, hogy a vidékfejlesztést ilyen módon is tudják támogatni. Az Európai Bizottság tudatában van annak, hogy az Európai Parlament eléggé jelentős mennyiségű módosítót terjesztett elő a vidékfejlesztéssel kapcsolatosan. Több módosító a célkitűzésekkel foglalkozik, illetve a prioritásokkal. Számos módosító vagy túlságosan szűkítené, vagy túlságosan tágra szabná ezt a szakpolitikát, és fennállhat az a kockázat, hogy a vidékfejlesztési politika nem teljesíti céljait, vagy nem a megfelelő célokat teljesíti. Éppen ezért arra van szükség, hogy együttesen dolgozzunk, megtaláljuk a kellő egyensúlyokat, és egy olyan politikát, szakpolitikát tudjunk megfogalmazni, amely figyelembe veszi valamennyi fontos kérdését, amelyel szembesül a vidéki övezetek világa az Európai Unióban, mindezt nagyon célzott módon. Az Európai Bizottság osztja azt a véleményt, amely megfogalmazódott a mai napon is nevezetesen azt, hogy mennyire fontos a második pillérnek a szerepe a közös agrárpolitikánkban. Készen állunk arra, hogy majd részletes véleményt mondjunk, és foglalkozunk azon kérdésekkel, amelyekre felhívták a figyelmet a szakbizottságokban. Úgy gondoljuk, hogy jó módszert javasolt a jelentéstevő, amely módszer lehetővé teszi, hogy egy minőségi eredményre jussunk majd, és elkezdhetjük tehát a munkálatokat, találkozók, egyéni találkozóknak a révén, és úgy gondolom, hogy a megfelelő cikkek, a 13, 14 és 15-ös cikkeknek a kérdésköre is felvetett nagyon pragmatikus kérdéseket. Ha megengedik, akkor most a mai vitán elhangzottakra szeretnék reagálni azon kérdésekre, amelyek külön hangsúlyt kaptak. Először is az éghajlat változással foglalkozni. Arra, erre azt mondanám, hogy ő az Európai Bizottság javaslatot tette arra, hogy a tagállamok legalább 25%-át kellene, hogy az összrészesítésükből a az erfába az, a, az éghajlat változása koncentrálják. Egyes képviselők javaslatot tettek arra, hogy 35-40 százalék, sőt, akár 50 százalékos mértékre menjünk föl, sőt, valaki száz százalékról is beszélt. Úgy véljük, hogy nincs szükség arra, hogy ilyenfajta kötelezettséget tegyünk. Van egy erkölcsi kötelezettség, hogyha úgy mondhatom, de úgy vélem, hogy ezt nem szabad jogi kötelezettségé alakítani. Nyilván a vita során még majd ezt tovább tudjuk vizsgálni, és amennyiben szükség van az eszmecseréink során, akkor az Európai Bizottság további érvekkel fog előállni. Hagy említsem meg most a következő témáit, témát, amely szintén nagyon jelentős. Azon régiókra szeretnék itt utalni, amelyek hátrányos helyzetben szenvednek természeti okoknál fogva, fekvésüknél fogva. 2015-ig tolódik el a reform, ez merült fel, és szó esett arról is, hogy külön javaslatra van szükség az Európai Bizottság részéről. Ez, erre azért van szükség, hogy az Európai Parlamentnek a véleményét és a tagállamoknak a véleményét jobban figyelembe tudjuk venni a javaslatunkban. Ezzel kapcsolatosan szeretnék aláhúzni egy dolgot. Az Európai Bizottságnak a javaslata alapul a tudományos munkákat vette olyan méreható tudományos elemzéseket, amelyek a peer review-ból származnak. Ezeket az eredményeket már közzétettük, a 27-ek hozzáférhetnek, és úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek a jogalkotási javaslatában ezeket a tanulmányokat is figyelembe kellene vennie. Aztán vannak azok az övezetek, amelyek természeti hátrányos helyzetben feledzenek, ez tekintetben is a jogalkotási javaslat úgy vélem, hogy nem szabad, hogy olyan javaslatokat tartalmazon, amelyek lelassítanák a döntéshozatalt. És végezetül a LEADER programmal kapcsolatosan. Erről is szó esett a mai vita során. Osztom az Európai Parlamentnek a véleményét, mely szerint a líder megközelítés az egyik fő eszköze az Európai Uniónak, akkor, amikor ösztönözni kívánja a különböző újabb és újabb gondolatokat és a helyi cselekvéseket. Megjegyezném azt, hogy az EMVA, illetve a közös stratégiai keretet is figyelembe véve az, amelyik biztosítja azt, hogy minimális részvételi arány legyen ele, elő irányozva 5 kal Tehát a líder megközelítésben 5 os ez a minimális szint, amely rögzített, és amely lehetővé teszi azt, hogy elmélyült módon, de rugalmas módon a különböző tagállamok vagy régiók megvalósítsák a leader megközelítést. Úgy gondolom, hogy ezt a minimál szintet meg kellene őrizni az 5%-os küszöbértéknél, és ezzel együtt persze valamennyi tagállam megteheti azt, hogy ennél többet szálljon szabad módon erre az tevékenységre. Nyitottak vagyunk, és az Európai Bizottság kész további információkkal szolgálni, azt hiszem erre meg lesz különben az alkalom, többek között az elmélyült eszmecsere keretében és azon módszernek a mentén, amelyre a jelentéstevő tett javaslatot. Köszönöm szépen! Ja, köszönjük szépen, igazgató úr! Luis, hogyha te most szeretnél valamit a végén, a nagyon fontos megbeszélés alapján mondani, akkor megadom a szót. Elnök úr, természetesen nagyon figyeltem, amikor a kollégák véleményeiket elmondták, hiszen annak a folytatása volt ez, amit az elmúlt hónapokban már beszéltünk, és azt is mutatja, hogy nem csak politikai jelentőségű ez a kérdés. Érzelmeink is csatlakoz, vagy kapcsolódnak ehhez, hiszen a mezőgazdaság és a vidéki térség fejlődése iránti szenvedélyünk is eh, itt közrejátszik, meg hogyha pusztán politikai, politikai hideg, vagy hűvös politikai kérdésként is eh, kezelik ezt sokan itt a parlamentben érzések is kapcsolódnak hozzá. Ezért nagyon fontos, hogy jó eredményre jussunk. Mindenképpen meg fogjuk mindezt tenni, éppen ezért úgy gondolom, hogy természetesen osztanom kell kollégáim véleményének döntő részét a magán beruházásokkal kapcsolatban. Ez, a, ez egy olyan kérdés, ami nagyon fontos ma, és tudomásul kell vennünk. A magánszektor részvétele ezt ki kell, hogy egészítse az állami oldal persze, és éppen ezért nagyon fontos ez a különböző térségi testületek, önkormányzatok számára is. Köszönöm a bizottságnak megjegyzéseit. Lehet, hogy a régió definíciójával kapcsolatban vannak véleménybeli különbségek, de mielőtt még a módosítóimat benyújtottam volna, már akkor is foglalkoztam, vagy találkoztam az előadókkal, árnyék előadókkal, és egyértelmű volt, egyhangú a véleményünk. És ezt a jelentés is tükrözi. Egyértelmű a vélemény, tulajdonképpen a kollégáim mandátumát is élvezem erre vonatkozóan, hogy ezt a területet igen alaposan, mélységében kell megtárgyalni a bizottsággal, és konszenzusra kell törekednünk. Nézzük a klímával, éghajlattal és környezettel kapcsolatos intézkedéseket. Ha egy minimális százalékot akarnánk javasolni, akkor az amiatt van, hogy egyrészt össze is kapcsolódnak ezek a dolgok. Az első pillérben vannak a környezeti intézkedések, amiket per definíció zöldítési intézkedéseknek kell tekintenünk. Ezért azt hiszem, hogy sokkal ambíciózusabbnak kell lennünk. És ezért mondtam azt, hogy legyünk koherensek, legyen garancia arra, hogy az, ezek az intézkedések egy minimális költségvetéssel garantáltan működhetnek. És ez ne csak egy ilyen elvi nyilatkozat legyen, hanem a költségvetéspolitikai kihatásai is legyenek kézzelfoghatóak. Persze természetesen készen állok arra, hogy tovább tárgyaljunk, a cél a jó kompromisszum. Danton kollégával egyetértek, aki egyértelműen jelezte, hogy deficites a mezőgazdaság forrás állománya. Nem tettünk ezen a területen az elmúlt időszakban semmit, és ezért nagyon fontos, hogy a piacok ingadozó jellege miatt figyeljünk arra, hogy milyen életminőséget tudunk biztosítani a gazdáknak. Legyünk igenis nagyra törőek a e területen. És biztosítsuk azt, hogy az intézkedések a második pillér erősítésére még nem kielégítőek, azon kívül vitatottak is. A következő pont a közvetlen kifizetések és a pillérek közti hordozhatóság, vagy átutalhatóság. Az elsőről a második pillére, hogyha átviszünk pilléreket, akkor az különösen azoknál az országoknál lesz fontos, ahol nagy különbség van a két pillér között. Ezt a nagy különbséget enyhíteni kell. Azokban az országokban, ahol az első pillér alulfinanszírozott, ott a második pillérbe való átvihetőség nem kerül szóba, ahogy a lengyel kollega is mondta. Gondoljunk csak a Portugáliára, hazámra. Itt az első pillér 50%-os, a második pillér is 50%-os, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az elosztás nem alkalmazható minden tagállamban. Ezért lenne jobb, hogyha tárgyalnánk erről. Jó, hát most nem tudjuk az összes módosítót megtárgyalni, minden hozzászólás rendkívül pozitív volt, és bizonyítja, hogy konstruktív szellemben kívánunk eljárni. És éppen ezért úgy gondolom, hogy a javasolt eljárás módot megtartjuk, minden kérdést megtárgyalunk, és akkor majd kikristályosodik, hogy melyek még a vitatott kérdések, és majd ezt követően megpróbálom kidolgozni a kompromisszumos szöveget, azt szétoztom, és ezt követően tudjuk a különböző tárgyalási részeket megtárgyalni, bár nagyon-nagyon kevés az idő, tudom és a jelentést tulajdonképpen már a november utolsó hetén meg kellene, hogy szavazzuk. A egy nyári szünetet követően, meg a karácsonyi szünetet követően mindig nagyon sok a munka felhalmozódik, de hát kellő motivációval megfelelő eredményt akarunk a mezőgazdaság számára elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Nagyon jó. Köszönöm Kapula Santos kollégának, és köszönöm a bizottságnak is lényeges, fontos lépést tudtunk most végre megtenni, ráadásul előre, és ezzel a több száz módosítót is sikerül majd összefésülni. Kedves kollégák, akkor a 14. napi rendi pontra térhetünk, mert a 13-as pont előadója Giovanni Lavia azt kérte, hogy később tűzzük napirendre az ő pontját a Költségvetési Szakbizottságban van, úgyhogy Mártin Hajzler, én kérdezem, hogyha nincs semmi kifogásni való ez ellen, akkor kezdjük ezzel a ponttal most, illetve folytassuk ezzel a ponttal. Régióm delegációját köszöntöm, ezt megelőzően itt minden barátomat, akit szívből üdvözlök a mezőgazdasági szakbizottságban. Mártin, a mikrobiális kihívás az antimikrobiális rezisztenciából származó és egyre növekvő kockázatokról fogunk beszélni. Úgy gondolom, hogy a parlament állásfoglalást kell, hogy erre kapcsolatban elmondjon, hiszen már elfogadtuk ezt. Az akciótervet még 2011. novemberében Martin az előadó, úgyhogy meg is adom a szót. Ja, Da der Punkt vorgezogen wird. Köszönöm szépen, elnök úr, előre hoztuk ezt a pontot bármikor tudok előadást rögtönözni erről a témáról, mert nagyon, vita, vi, nagyon nagy vita merült fel, lángolt fel, főleg nálunk Németországban az antibiotikumok alkalmazásáról a mezőgazdaságban. Múlt héten nyilvánosságra került, hogy mennyi antibiotikumot használnak az állattenyésztésben Németországban, és így most rátérnék az egyik legfontosabb problémára. Kevés az adat, amely az antibiotikum állattenyésztésben enyésztésben való felhasználására vonatkozik. Ez egy olyan pont, eh, amely, olyan hiányosság, amelyet meg kell szüntetnünk elsődlegesen. És aztán javasoljuk azt is, hogy a tagállamok az adatok kezelésének szigorúbb eh, ellenőrzését kell, hogy megvalósítsák. Világossá vált, hogy 1700 tonnányi antibiotikumot alkalmaznak Németországban az állattenyésztésben. Ez 40-szer annyi, mint az összes német kórházban. Tehát látják, hogy micsoda méreteket öltött az antibiotikum használata, és egyes esetekben az állatok 90 az életük 90%-ában kapnak antibiotikumot, ezek borzasztó adatok. Az Európai Bizottság javaslata megfelelő irányba mutat, ezt ki kell mondani, véleményem szerint azonban nem megy elég messze. Más témákkal is kell foglalkoznunk, például a a kutatással kell foglalkoznunk, nem csak azzal kell foglalkoznunk, hogy, hogy milyen irányba megy a kutatás, hogyan lehet ezen javítani, hanem egyéb témákról is. A tagállamoknak nem szabad elfelejteniük, hogy az állattenyésztési rendszerek is a vita témáját képezik tehát az állattartás fajtának megfelelő kell, hogy legyen, olyan szinten, hogy e, ne kelljen e, antibiotikumot használni az állattartásban. Ez itt vonatkozik az e, állatok sűrűségére, tehát mennyi állatot tartanak mekkora területen, és egyéb fajtának megfelelő tényezőkre. Egyetértünk azokkal, akik árnyék jelentéstevők abban, hogy azok, az antibiotikumok, amelyek rezerv anyagként a WHO listáján szerepelnek, ezeket már nem szabad használni az állattenyésztésben. Egyre nagyobb a rezisztencia problémája. Ezeket az antibiotikumokat nem lehet az állatgyógyászatban használni, még kis mértékben sem. Ezek, ez a probléma alapvetően azonban létezik, és ezt nem szabad szem elől téveszteni. Az árnyék jelentéstevőkkel már egyeztettem erről, és egyetértünk abban, hogy ez fontos téma. Azt is világossá kell tennünk, hogy végeredményben meg kell állapodnunk a világos célkitűzésekben, nem csak a, nem csak arról van itt, hogy az antibi- felhasznált antibiotikumokról adatokat gyűjtsünk, hanem arról is, hogy az felhasznált antibiotikumok mennyiségét csökkentsük. Dániában például az állattenyésztésben az antibiotikumok felhasználatát felére tudták csökkenteni, úgyhogy tehát ez lehetséges. Azt javasoljuk a jelentésben, hogy az állattenyésztésben 2008-as 2012-ről 2018-ig 50%-kal csökkentsük az antibiotikumok használatát az állattenyésztésben. Ez egy világos cél, természetesen különbözőek a kezdeti szintek, induló szintek az egyes tagállamokban, de ez a cél kötelező kellene, hogy legyen, és világossá kell tenni, hogy ez bizony nagy probléma, amelyet meg kell oldani. Az Európai Bizottság javaslatában szerepel, jelentésében szerepel az is, hogy a multirezisztens kórokozók miatt számos áldozatot számlálunk Európában, és ez is tehát oda vezet, hogy csökkenteni kell az antibiotikumok felhasználását. De nem akarjuk most, nem akarunk senkit pellengérre állítani, ki a felelős ezért, azt szeretnénk inkább, hogyha az egyes ágazatokat vizsgálnánk át, és hát elsősorban a, az intenzív állattartás és a vágásra tartott állatok ágazata merül föl. A megelőzési intézkedéseket szeretnénk a előtérbe helyezni, tehát a az antibiotikumok használata ne, ne általános elterjedt gyakorlat legyen, hanem tényleg a megelőzésre koncentráljon. Ez például nagy probléma, hogyha nagy, tehát hogyha egy állat 30 ezerből beteg, akkor nem biztos, hogy a 29.999 többit is megelőzésként antibiotikummal kellene kezelni. Ezek a legfontosabb pontok. A Körny- Környezetvédelmi Szakbizottsági jelentéstevővel vagy véleményezővel is jelentéstevővel együttműködünk. Nagyon sok tagállamban intenzív vita folyik, ezt a mezőgazdaságnak komolyan kell vennie. Komolyan kell vennünk azt is, hogy az emberi gyógyászati területen is egyre több probléma merül föl emiatt, és az Európai Bizottság is utalt arra, hogy nem lehet új gyógyszerekre helyezni a hangsúlyt, sokkal inkább a meglévő gyógyszeres kezelést kell csökkenteni az állattartásban. Köszönöm. Bene, grazie all'intervento di Martin. Adesso apriamo il dibattito. Köszönöm szépen a hozzászólást, Martin. E poi Elisabeth Prego. Most pedig nyissuk meg a vitát Polszon halálnökkel. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 95%-ban egyedül tudok érteni azzal, amit a jelentést tevünk megfogalmazott, jól leírja a helyzetet, és azt hiszem, hogy fenyén találja a szöget. Személy szerint ezzel a kérdéskörrel már a 80-as évek eleje óta foglalkozom, úgyhogy jól ismerem ezt a témát. El kell ismernünk, most ott tartunk, hogy a mai helyzet olyan, mint a 30 évvel is, sőt, rosszabb. Semmiféle előrelépés nem történt. A 90-es években az Európai Unióban született egy döntés az antibiotikumokkal kapcsolatosan. Akkoriban az antibiotikumokat a növekedés serkentő eszközök sorába soroltuk gyakorlatilag, aztán tiltások is születtek, és az ö, fogalmazódott meg, hogy csak megelőzés szempontjából kell, hogy használjuk őket, de gyakorlatban nem ö, történt azóta változás, tehát ugyanaz történik, mint 30 évvel ezelőtt, azaz katasztrofális a helyzet. Tehát egyszerűen ez elfogadhatatlan, és a betegségek 60%-át antibiotikumokkal biotikumokkal orvosoljuk, pedig Hát miről is van szó? Hát olyan betegségekről, amelyek azonosan ezek gyakorlatilag az emberi faj és, a, és az állatok között. Gyakorlatilag, sőt azt mondhatnám, hogy 80%-ban a sertéseknek a betegsége olyan betegség, amelyel az ember is szembesülhet. Na most miről is van szó? Mi a lényeg? Az, hogy nagyon világos képet alkossunk arról, hogy mikor használjunk antibiotikumot melyek azok a tenyésztési módszerek, amelyek ezt igényelhetik, melyek azok az állatfajok, amelyek számára ez hasznos lehet. Most a sertésekről legyen szó, vagy más állatfajokról. Személy szerint jól ismerem azokat a régiókat, amelyeknél túlkapások vannak a felhasználásban Tisztelt jelentéstevő úr, én nem értek mindenben egyet önnék, nem csak mennyiségről van szó, hanem arról is, hogy milyen fajta antibiotikumot használnak. A az ensz az egészségügyi szervezet, a WHO mit is mond? Azt, hogy még négy olyan antibiotikum van, amely ö, ö, még mindig felhasználásra kerül az állatgyógyászatban, pedig nem szabadna, hogy ez így legyen. Ezek olyan aktív hatóanyagok, amelyeket már nem szabadna alkalmazni. Olyan szerekről van szó, amelyeket az emberek fel, emberi felhasználásra szántak. És hát nem elegendő az, hogy egyre egy orvos írja föl adott esetben a, ezt a négy ható anyagot, hanem kettő ö, orvos kell, hogy eljárjon, és felír ezeket. Tehát nagyon súlyos helyzettel szembesülünk, azt kell, hogy mondjam, és azt látjuk, hogy egyre inkább ki van téve az állat tenyésztés az antibiotikumok használatának megpróbáltam, sőt valamennyien megpróbáltuk pontosítani a javaslatokat az ellenőrzés tekintetében. Dánia, Dániában létezik ilyen típusú ellenőrzés, Svédországban is, Finnországban is, és természetesen kiindulhatunk egy olyan fajta feltételezésből, hogy léteznek rendszerek, ezek működnek és jól működnek, és amelyek talán nem túlságosan bürokratikusak a fellépésükben, nem teszik lehetetlenné a termelők tevékenységét. Az állatorvosok kötelesek antibiotikum listákkal rendelkezni azért, hogy a diagnózisok alapján a lehető legjobban tudjanak eljárni. Most arra van szükség, hogy először is pontos képet alkossunk a helyzetről, amely képe nem, nem rendelkezünk jelenleg még. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen Pacana asszonynak, és most pedig Elizabeth Jegernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előttem eh, szólóknak és Palszan asszonynak is különösen. Amit ő mondott, az ugyanis mindenképpen támogatandó. Amit Heusling úr mondott, azt is tám- az is támogatódna. Amit azonban Heusling úr írt, azt nem tudom támogatni. Ezt teljesen világosan ki kell jelentenem. Rosbach asszony az Envi Bizottságból nagyon jó jelentést készített, és azt gondolom, hogy mindenek előtt Rosbach asszony jelentését kellene támogatni. Ő neki nagyon széleskörű tapasztalata van ebben a témában. Nagyon nagy problémával nézzünk szembe, és Hozlingónak mondom, hogy főleg Németországban a gazda használhat antibiotikumot, hogyha az antibiotikumot fölírták, ezt dokumentálni kell, azonban ez a dokumentáció, a felírás sem megy tovább. Németországban ezt a problémát kell megoldani, és ezt Németországon belül kell megoldani. Azok a számok, amelyeket ön elmondott, az az állatoknak adott antibiotikumot mutatják. Ezek a mezőgazdaságban, tehát az állattenyésztésben tartott állatokra és a házi állatokra is vonatkoznak. Tehát ebben benne van az is, amit a házi állatoknak, kutyáknak, macskáknak írtak föl. Világos dokumentációra van szükség, világossá kell tenni azt is, hogy hogyan kezeljük a helyzetet. Németországban már régóta követeljük ezt, ezt egyszerűen meg kell valósítani. A jelenlegi helyzet nem, el, nem elfogadható. Rosbeck asszony Envi jelentése jó jelentés, amelyet támogatnunk kellene, és a mezőgazdasági bizottság véleményével nem kell ezt a jelentést olyan irányba módosítani, ahol eh, amelyben ez gyengíti az eredeti jelentést. Elnézést, hogy ennyire világosan fogalmaztam, de én Hoisling úr jelentését nem tudom eh, támogatni. Köszönöm szépen, Elizabeth. Brita következik, és aztán Megines asszony. Köszönöm szépen, én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, ami engem aggaszt, az a következő. Ugyanaz a célunk, mégis úgy tűnik, hogy Németországban már egy kicsit választási kampányt folytatnak, ugyanis a zöldek az állattartás nagyon fontos témának tartják, és azt hiszem, hogy itt világosság kellene tennünk még egyszer, hogy hol vannak a különbségek. Felmerül egy általános tonna eh, adat, eh, és itt azonban nem tesznek különbséget a, eh, az állattenyésztésben tartott állatok és a házi állatok között. Közben, és összehasonlítják ezt a, a kórházakban felhasznált antibiotikumokkal, holott Németországban közvetlenül az orvos közvetlenül az, a betegnek is ír fel antibiotikumot, nem csak kórházi dokumentáción keresztül jelenik meg az antibiotikum felhasználás. Tehát ez tényleg nagyon fontos téma, és az adatok megfelelő használata is fontos téma, mert olyan feltételek, olyan felvetésekhez vezetnek a hibás felhasználások, amelyek alapján nem lehet dolgozni. Tehát nem, elengedhet, nem megengedhető, hogy annyira szigorítsuk a jogszabályalkotást, ami vel aztán a más jogszabályokat felhasználhatatlaná teszünk. Különböző hatóanyagok is vannak. A különböző hatóanyagokat különbözően magas dózisban írják fel. Tehát egy, egy Átla, egy, egy, egy átlagos tonna adat nem mond semmit a hatóanyagokról. Hogyha elolvassuk a szöveget, itt ebben az van, hogy az állattenyésztés tehát, hogy az, hogy hány állatot tartanak, az nagyon nagy hatása van az antibiotikum felhasználására. Én ezzel nem értek egyet, több tanulmány is kimondta, megmutatta azt, hogy az, az, az állattartás rendszere fontos. Előfordulhat olyan jó rendszer, amelyben több állat jól érzi magát, mint egy más, egy rossz rendszer, amelyben kevés állat ér, rosszul érzi magát. Tehát azt gondolom, hogy intenzív együttműködésre van szükség, meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk ezt a helyzetet kezelni. Rosbach asszony számomra meglepő módon az Enviből kiváló jelentést készített, és nem kellene nekünk az Agri Bizottságból ez ellen fellépni. Javít, támogatni lehet, picit javítani lehet, ezen, ezen kellene dolgozni. Szerintem biztos találunk megoldást. Grazie, Brita. Mária Megini. Köszönöm, Birita. Megkénész asszony. Nos, elnök úr, Polcon asszony, Jégle asszony és Reimers eh, kollégák nagyon jól összefoglalták, amit én is mondani akartam. Eh, az MV-ben én is részt vettem ebben a vitában, és támogatom azt a felfogást, hogy a Rosbach jelentés jó, és néhány módosítóval tulajdonképpen el is fogadhatjuk. Persze fennáll a veszélye annak, hogy eh, a számokban, a tonna mennyiségekben egy kicsit elnagyoljuk a dolgokat, talán a következményeket nüanszírozatabban kellene figyelembe venni. A kereszt megfelelés is az, amit igazából nagyon elleneznék. Persze a célkitűzésben egyetértünk, talán az odavezető útban vannak vélemény eltérések, de ne próbáljunk túlreagálni egy nagyon komoly problémát. Hauslin kollega említette hogy nagyon gyakran a kórházakban van a, a hiba például a, az antibiotikum alkalmazásában, az orvos szakmában, a különböző tagállamokban. De nagyon fontos lenne a higiéne és az antibiotikum alkalmazásnak a bevált gyakorlatait a humán oldalon is megvizsgálni. Szóval nézzük meg, hogy mit adott az Enviszakbizottság, dolgozzunk azzal, és akkor szerintem a megoldás jó lesz. Bene, grazie, grazie. Rendben, köszönöm szépen, köszönöm a vitát, nagyon fontos volt. Lehetőség szerint fontos az is, hogy konkrétak legyünk, és olyan szempontokat, ami elvinné a vitát, ne vegyünk figyelembe. Köszönöm szépen az előadónak, köszönöm a bizottságnak és a Szankó főigazgatóságról. Kikér szót? Van Dijk úr, vagy Dismet úr. Elnök úr, először is a bizottság rezisztenciáját is értik, és, és bizonyára tisztában vannak azzal is, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt a kérdést, hiszen a közegészségügy szempontjában nagyon fontos, a 2011-es jelentésben is már benne volt. Többen is hangsúlyozták, hogy itt az ideje végre a konkrét lépéseknek is. A jelentés, az akcióterv és a bizottsági anyagok tehát tartalmazzák azt, hogy az akcióterben nagyon konkrét lépésekre utalunk. Annak érte, érdekében, hogy az antimikrobiális rezisztenciának problémáját kezelni tudjuk. Holisztikus felfogásra van szükség, akkor mikrobiális rezisztenciáról beszélünk, akkor nem lehet egyik ágazatra vagy a, a láncnak csak egyetlen elemére koncentrálni, vagy rámutatni, hanem az, az állategészséget, állatjólétet és a humán egészséget egyaránt figyelembe vegyük, hiszen mind a kettő egyenlő mértékben járul hozzá az, anti, az antimikrobiális rezisztencia leküzdéséhez. Nos, Először is a kritikusan fontos antibiotikumokkal kell foglalkozzunk, és úgy gondolom, hogy itt meg kell említsük az állatorvosi irányelv már ezeket tartalmazni fogja, nagyon alaposan megvizsgáljuk a kritikus jelentőségű antibiotikumokat és azok alkalmazhatóságát az állattartásban. Meg kell említsem továbbá azt is, hogy a bizottság megfontolt annak lehetőséget, hogy felkérje a londoni egészségügyi illetve gyógyászati ügynökség közreműködését, hogy az állategészségügyben az antimikrobiális rezisztenciából származó kockázatokat felmérje. Úgy gondolom, hogy ez a, egy fontos elem akkor, amikor ezt a kérdést alaposabban akarjuk megvizsgálni. A második dolog pedig a prudens alkalmazás, a körültekintő alkalmazás. Nos, ez egy olyan kérdés, ami már nagyon régóta napirenden van, és meg kell nézzük, a jogi rendelkezések szükségességét is. Csak így lehet a körültekintő alkalmazást megtárgyalnunk. De úgy gondolom, hogy a jövőben lehetségesek a jogi változások. Már most nézzük, és együttműködünk a tagállamokkal az európai irányelvek lehetőségét, a körültekintő alkalmazás európai irányelveit, hiszen ez mindazoknak az érdekében áll, akik előrébb a fejlődésben egy magasabb szinten vannak, és azoknak is, akik nem, az állatorvosi és állategészségügyi oldalt mindenképpen be kell vonni ebbe a vitába. Nagyon fontos, ahogy önök is említették, az antimikrobiális rezisztens tárgyalásakor ne csak az antibiotikumok alkalmazásáról beszéljünk, az állatorvosi, hanem a humán egészségügyi oldalon is meg kell ugyanezt a kérdést vizsgálni. Ezért eh, most egy eh, jelentést készítünk 20 tagállam eh, állatorvosi és állategészségügyi területen való antibiotikum alkalmazásáról, amit majd 2012 végén fogunk vitára bocsátani. Nem csak az antibiotikumok alkalmazása fontos, hanem az antimikrobiális rezisztencia nyomon követése is. Így lehet látni, hogy milyen következményei vannak, hatásai a lépéseinknek. A bizottság természetesen nem csak egy számot akar arra vonatkozóan, hogy mennyivel csökkenjen a az alkalmazás, hanem a harmonizált formában nyomon kívánjuk követni azokat a lépéseket, illetve azok hatásait, amely az antimikrobiális rezisztencia kockázatainak csökkentésére hoztunk. Az európai egészség és, biztos, és biztonsági ügynökséggel együtt dolgozzuk ki azt, hogy a harmonizált nyomonkövetési eljárásban milyen kritériumokat vegyünk fel. A bizottság tisztában van azzal, hogy ez egy nagyon fontos prioritás, mind a jogi, mind a puhább, a soft oldalon, az útmutatókkal, iránymutatókkal is fontos, hogy előrébb lépjünk, és nagyon fontos az is, hogy a parlament hozzájárulását a e témakörben lássuk. Nagyon szépen köszönjük van Dijk igazgató úrnak a Szankó főigazgatóságtól, és akkor Martinak adom meg még zárszódként a lehetőséget. Nos, kedves kollégák, köszönöm a vitát. Természetesen a benyújtott javaslatokat megpróbáljuk felvenni mi is, ez egyértelmű, nyilvánvaló. Reimers asszony is, ahogy mondott, mondta, az, hogy Persze, amit mondott, hogy ez egy ilyen választási hadjárat lenne most, és arra használnánk fel ezt a kérdést, hát ez azért egy kicsit túlzás. Berlinben vannak, Berlinből vannak az adataim, nem az újamból szoptam ki ezt, az ezer, ezt a több ezer tonnát, eh, az 1400 tonnát. Néhány évvel ezelőtt 740 eh, ezer tonnáról beszéltek, és nem igazán csak a macskákról, kutyákról van itt szó, akik a városokban élnek, hanem az állattartásról. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a problémáról nyíltan, őszintén tárgyaljunk. Még ha úgy is látják, hogy egy német vita ez, nem lehet most általánosságban kijelenteni, hogy a mezőgazdaság az jól megy, és minden jó, hanem vannak bizony pontjai még egy jól menő területnek is, ahol kritikusan kell eljárnunk. A humán medicína például már jelzi, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor az antibiotikumok már nem lesznek hatékonyak, és ez drámai előrejelzés, ezt nem lehet egyszerűen félre söpörni, és a mezőgazdaságban dolgozók számára is ezt tudatosítani kell. Hiszen ez konfliktust jelent, hát nem lehet ezt most egyszerűen csak elhallgatni. Jelentős nagyságrendekről beszélünk, tartási rendszereket befolyásoló mennyiségekről, és egyértelmű az összefüggés az antibiotikumok alkalmazása, például eh, Észak-Rajna-Vesztfáliában, Szászországban a, a szárnyas tartásban egyértelmű összefüggések vannak. Úgyhogy igenis foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, és nem szabad félrefordulni ezen problémák előtt. Úgy gondolom, hogy eh, Rosbach asszony javaslata a környezeti szakbizottságból jó, szerintem is. Nagyon sok mindennel foglalkozik, amit mi is érintettünk, de egy dolog, egy dolgot még konkrétabbá kell tennünk. Jéglászony, az antibiotikumok alkalmazására vonatkozó dokumentáció még nem intézkedés arra, hogy csökkentsük a használatot. Meg kell néznünk, hogy mi a cél, mit akarunk elérni hogyha bevált, a legjobb gyakorlatokat akarjuk összegyűjteni és Európában elterjeszteni, akkor az európai útmutatókat is ki kell tudnunk dolgozni erre, és igenis foglalkozni kell ezzel. Az, hogy ö, meghatározunk egy csökkenési kvótát, tehát az nem elég ambiciózus cél. Köszönöm. Bene, grazie Martin. Quindi... Nagyon szépen köszönöm, Martin. kiváló további munkát kívánok számodra. kiváló együttműködést az árnyék jelentés tevőben. Nyilvánvaló, hogy a német adatok rendkívül fontosak, de ugye ez egy saját kezdeményezésű vélemény, és egész Európára hivatott hatással lenni. Nyilván kiváló lesz az együttműködés az Európai Bizottsággal, a holnapi nap 13 óra, tehát délután 1 óra a határidő a módosítók előterjesztésére. terjesztésére. Holnap szeptember 19-ét írunk, és idő közben pedig megérkezett a körünkbe Giovanni La Via. A kap a reformnak a negyedik nagy téma körével foglalkozunk, azaz a közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése a témánk. Giovanni a szó, és megnyitjuk akkor most a vitát, sőt, kettő nagy vita témát, és hagyj üdvözöljem ezen kívül a DG Agrinak, a mezőgazdasági főgazdatóságnak a képviselőjét is. Ez a téma természetesen nagyon szorosan kapcsolódik a többi témához és a többi jelentéshez, amelyet a parlamentünk megvizsgál. Engedjék meg, hogy mindenek előtt egy kis felvezetőt adjak, és a bevezetőmben elmondjam, amit lényegesek találok, utána pedig meghallgattam természetesen nagy figyelemmel a kollégák hozzászólásait. tulajdonképpen nekem szerencsém adatik meg, mert csak 648 módosítót kaptam közvetlenül, és hát ezek tulajdonképpen csekélyeknek mondhatok már, mint számszerűen, ahhoz képest, hogy a kedves barátaim és kollégáim hányat kaptak. De még így is azt mondanám, hogy a módosítóknak megvan a hatása ebben a témakörben is, tehát a kollégákkal együttműködve arra kell törekedjünk, hogy a lehető legjobb megoldásokat alakítsuk ki. Állásfoglalás tervezetről van szó, és hát ezt kívánjuk majd a tanács elé tárni. A lehető legjobban kell, hogy mérlegedjünk, döntsünk a mezőgazdasági termelőknek a javára, az európai régióknak a szolgálatára. Ehhez arra van szükség, hogy megvizsgáljuk még közelebbről a vitatott kérdéseket, ezek visszaköszönnek a jelentés tervezetben, ezek kapcsán kell hogy kialakítsuk a legjobb és a legszélesebb konszenzusokat. Most a magam részéről néhány főbb pontot emelnék ki, azokat, amelyek a leginkább a kollégák figyelmét felkeltették. Egy sor kérdésben nagy többségi támogatást tudok regisztrálni, más kérdésekben viszont kisebb számban vannak ezek, viszont eltérőek a nézetek, éppen ezért teljesen logikusan kompromisszumra kell törekednünk. Néhány témát szeretnék kiemelni. A 12-es cikkel kezdeném a mezőgazdasági tanácsoknak a kérdésével. 59 módosító született a témában, vannak szélsőséges álláspontok, egyesek azt mondják, hogy ezeket a tanácsokat meg kellene szüntetni, mások viszont úgy nyilatkoztak, hogy ő nem erről van szó. Vannak minimális elvárások egy ilyenfajta szolgáltatással kapcsolatosan, és ezt a fajta szolgáltatást, tanácsadást viszont biztosítani kell. A megállapodott menetrend értelmében arra fogunk törekedni, hogy a figyelmünket arra koncentráljuk, hogy a közös nevezető, nevezőt ki tudjuk alakítani. Átérek most a kölcsönös megfeleltetésnek a kérdéskörére. Itt vannak olyan módosító javaslatok, amelyek nem tartoznak a KM, a kocsás mód megfeleltetésnek az hatája alá. Egyesek azt mondják, hogy valamennyi közvetlen támogatást a kap keretében fel kell használni, és a kis gazdák nem szabad, hogy mentességet élvezzenek, illetve kirekesszék adott őket, mert hogy a versenyképességnek nem lesznek képesek eleget tenni. Mások ugyanakkor, más képviselők azt fogalmazták meg, hogy moduláltan külön. Tehát kell fellépnünk, figyelembe kell vennünk az érdekelt felek sajátosságait. Más képviselők továbbá úgy gondolják tehát, hogy erre nincs szükség. Egy másik témára térnék át, a vízkeret irányelvnek a betartására. Nyilvánvaló, hogy a e témakörben további egyeztetésekre van szükség, és ezeket majd lefolytatjuk, de nem ebben a jelenlegi mai felállásban. 14 re megállapodásra jutni nem lesz könnyű, figyelembe véve, hogy mennyire eltérő álláspontok alakultak ki az Unióban. A vízkeret irányelvnek a végrehajtása és a figyelembe vétele a kölcsönös megfeleltetés keretében mindenképpen azt igényli, hogy mérehatóan elemezzük ezt a kérdéskört. a, itt van a kettős kifizetéseknek a kérdésköre is. Arra szeretnénk törekedni, hogy szélesítsük a lehetőségeket, és a zöldítés figyelembe vehető legyen, illetve az agrárkörnyezeti védelmi intézkedések is. A bizottság a fellépésében csak a biológiai, az öko gazdálkodása gondolt, ugyanakkor a kollégák részéről nem kaptam javaslatot arra, hogy a Natura 2000 helyszíneket hogyan lehetne beépíteni ebbe a kategóriába. Pedig erre számítottam, arra gondoltam, hogy ilyenfajta javaslatok is születnek majd. Tehát a zöldítés, az alaptámogatás kifizetése, ezek mind-mind vitatott kérdések. Aztán a Lisszaboni szerződéshez való alkalmazkodás ez is felmerül kérdésként, hogyan alakuljon. Itt már hagy utaljak arra, hogy az Európai Parlament a korábbiakban állásfoglalása jutott, és a volt, a korábbi Lisszabon előtti rendelethez való alkalmazkodásra is már koncentrált, de más megoldások merültek fel akkor, úgyhogy azt hiszem, hogy szükség van arra, hogy ezt is majd megvitassuk. Az egyszerűsítés témával folytatnám. Számos találkozómban volt részem uniós országokban, és azt észletem, hogy van, ahol lehetőség van arra, hogy több éves, több évre szóló kérelmet terjeszenek elő, ezáltal csökkenhet a bürokrácia, amelyel a gazdák szembesülnek. E tekintetben is többféle nézet létezik, ezeket meg kell vizsgálnunk, és ezek alapján kell, hogy konszenzusra jussunk. Aztán vannak egyéb részletkérdések is. Például milyen fajta pontoságúak legyenek az ellenőrzések, milyen legyen az ellenőrzések a tipológiái. vajon szükség van-e arra, hogy még kisebb egységekre vonatkozzanak az az ellenőrzések figyelembe véve a zöldítést. Sokkal jobb feltérképezésre van szükség, sokkal részletesebbre. Persze e témában is eltérőek a vélemények, de van még kellő időmennyiség előttünk, hogy megállapodásra jussunk. Arra is utalnék, hogy az asszisztensek szintjén már beterveztünk egy első találkozót, azért, hogy azonosítsuk a különböző nézeteket, az eltérő nézeteket, aztán október 1-én az árnyék jelentéstevők találkoznak, és az első jelentés változat kapcsán, majd látni fogjuk, az első beszámolók alapján látni fogjuk, hogy szükség van arra, hogy további egyeztetéseket folytassunk, vagy vajon lehetőség van-e arra, hogy aránylag kis időtartamon belül már megállapodásra jussunk a különböző frakciók között. Persze mindenki természetesen kész arra, hogy további pontosítással szolgáljon, mi is nyitottan fogadjuk ezeket, és majd el kell, hogy jussunk egy kompromisszumos javaslathoz, figyelembe véve valamennyi javaslatot. Önök, köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy valóban szükség van a koordinációra, a reform minden területén erre szükség van. Először hallgassuk most meg George Lyon-t. Uh, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Giovanninak a az előadásához. Rengeteg dolgot elmondott már. Azt gondolom, hogy a munka mm, folyamat amelyet Kapolos Santos kollégánk megállapított, mely szerint egy orientációs papírt készítenek egy 5-6 cikkről, amelyről vita folyik majd, ez nagyon jó, ami a meg kell próbálni ilyen módon előre jutni, kompromisszumos javaslatokat kidolgozni. Én nem nyújtottam be módosító javaslatokat eh, ehhez a témához, mert Giovanni eh, számos aggodalmunkat eh, már előzetesen figyelembe vette. Összességében nagyon is elégedettek voltunk a jelentéstevő által benyújtott módosító javaslatokkal. Az ő megközelítése nagyon egyértelmű, a büntetések rendszere, aztán javasolják az inspekciók számának a csökkentését, a jó megfelelés, az, az inspekciók és az audit rendszerek a, egy olyan módszerre koncentrálnak, amelyben egy checklist alapján kipipálják, hogy mi mindent vizsgáltak meg. Mi itt sokkal inkább azt támogatjuk, hogy a kockázatokat kell értékelni, és nem pedig egyes, az összes dokumentumot ellenőrizni és megvizsgálni. Tehát sokkal arányos tenni a rendszert, a büntetések rendszerét is. Ami a kereszt eh, megfelelés, ez nem egy eh, mindenre használható medicina, de minden esetre segít bennünket az eligazodásban, a gazdáknak és segít a bürokráciában való eligazításban, eligazodásban. Azt gondolom, hogy ez a túlságos bürokrácia, ez a gazdák vállán eh, hatalmas terhet jelent, azt hiszem, hogyha a módosító javaslatokat helyesen fogalmazzuk meg, akkor eh, ezzel, ezen a rendszeren javítani lehet. Együttműködünk Giovannival és a többiekkel, hogy kihasználjuk erre a lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, George. Jelent, árnyék jelentéstevő. Luis eh, következik, tessék. Igen, köszönöm szépen. Szerettem volna kimenteni az árnyék előadót, aki most a Rege szakbizottságban egy másik jelentéséről kell, hogy beszámoljon. Úgyhogy megkért engem arra, hogyha még nem ér ide, akkor nagyon röviden a következőt mondjam el. Először is köszönetet kell mondjunk az előadónak, nem csak az árnyék előadás munkáját végeztük el, hanem egyértelmű volt az, hogy ennek tükrében kiváló konszenzusos együttműködés volt. Remélem a jövőben is ez így marad. A szocialista frakció még azonban néhány kérdést tisztázni szeretne, és erről szeretnénk majd tárgyalni. A, a kifizetőhelyekről van szó, és a kisgazdák gazdák által kitöltendő nyomtatványoknak a terjesztéséről, reklámozásáról. Szóval ezek olyan koncepciók, amiket még jobban ki kell dolgozni vélemények szerint. És jelentősen egyszerűsíteni kell az eljárást, ezt megjegyzem maga az előadó is fontosnak tartja. Giovanni azt mondta, hogy az, hogy csak 600 módosító érkezett be, szerintem nem jelenti azt, hogy ez a jelentés kevésbé lenne fontos a többinél egyszerűen azt mutatja, hogy nagyon jól dolgozott az előadó, és nem kellett túl sok módosítót benyújtani. Egyszerűen jó a jelentés, Giovanni. Még egyszer hadd köszönjem meg, hogy e, neked, e, és hadd mondjam el azt, hogy e, szívesen dolgozunk együtt egy jó csomag érdekében. Köszönöm szépen, Louis. Akkor menjünk tovább az árnyék előadók során, a zöldek. Eckhart asszony. Nem Eckhart asszony, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm az előadónak, és ahogy George is mondta, lehet, hogy nem ez a legvonzóbb, legizgalmasabb kérdés, de az egyik legfontosabb a kap keretében. Hiszen pont arról beszélünk, hogy a közpénzeket mire költsük. Látom persze azt, hogy vannak olyan gazdag körök, amelyek nem igazán ezzel emiatt aggódnak, de vannak olyanok amik igenis foglalkoznak azzal, hogy mire költik a közpénzeket. Nekünk azt kell biztosítani, hogy a, közforra, a közpénzeket a közjó érdekében használják fel. Erre kell ezzel a, a dokumentummal is ügyelni. Nem szabad ignorálnunk, pedig néha az az érzésem, hogy vannak, akik figyelmen kívül hagyják, nem szabad ignorálnunk azt a vitát, hogy mennyire hatékony a mezőgazdasági költségek mezőgazdasági területen kívül való elköltése. Tehát a kapreformal azt kell biztosítanunk, hogy a költségvetési hatékonyság is meglegyen. Ehhez nagyon fontos ez a dokumentum. Egyébként az emberek úgy értelmezhetnék, hogy amikor a, az élemet fizetik ki, akkor gyakorlatilag a, a gazdák támogatását fizetik, és akkor utána azokat a problémákat is meg akarják ezzel oldani, ami a termelést megelőző területeken jelenik. Szóval az emberek igazából a költségvetés hatékonysága az, ami izgatja. És éppen ezért minden európai gazda, gazdával foglalkozni kell, hiszen mi európai parlamenti képviselőként az összes választókörzetért felelünk, nem csak néhányért. Szeretném, hogyha a vitát ez a fajta sürgősség is ösztönözné a módosítók és az előadónak a gondolataival kapcsolatban úgy gondolom, hogy a gazdatanácsadó rendszereknél a természetes források felhasználására is figyelni kell. Megállapodtunk ugye a költségvetési vita során az MFF-fel kapcsolatban, hogy az európai költségvetésnek a, az Európa 2020-as célkitűzéseihez kell hozzájárulni. Az egyik zászlóshajó pedig ebben, a forráshatékony felhasználás. A gazdaság kulcsfontosságú ebben. Legyen teljesen világos az is, hogy minden olyan fejlesztéssel a kapreformon belül ezt szolgáljuk, a forrásfelhasználás hatékonyságát. A gazda tanácsadó rendszerek kidolgozásánál pedig az észszerű természetes erőforrás felhasználására is figyeljünk, nem csak a versenyképességre. A természetes erőforrások felhasználásának a koncepcióját még nem dolgoztuk ki eléggé. A módosítónkban ezeket próbáljuk elő erősíteni, hogy ez is fontos legyen. Aztán a jó mezőgazdasági és környezeti feltételekkel kapcsolatban nos, látható, hogy a bizottság néhányat átvitt a zöldítési komponensek közé, az arányosítás, a tulajdon meghatározás, hogyha ez azt jelenti, hogy a zöldítés későbbiekben nem lesz kötelező, ha ez azt jelenti, hogy visszalépünk abból, amit a zöldítéssel kapcsolatban megbeszéltünk, akkor úgy gondolom, hogy fontos lesz megint hangsúlyozni, hogy a zöldítés az kötelező. Ezt már épp elégszer hangsúlyoztuk. Az előadó a kiveszi a fajta meghatározás kérdését, pedig ezzel a, az ökorendszerek, a mezőgazdasági ökorendszerek kitettségét lehetne csökkenteni. Most, hogyha ezzel kivesszük a, a a célkitűzésekből, akkor úgy gondolom, hogy nem járunk hozzá egy érzékenyebb mezőgazdasági ökoszisztéma kialakításához, amely kevésbé lesz függő az energiafelhasználástól. A következő a kereszt megfeleltetés. Meglepett, hogy ugyan a vízkeret irányelv és a a peszticidek hatékony felhasználására vonatkozó irányelvet most beveszik a kereszt megfeleltetésbe is. Pedig az összes tagállam már meghatározta a gazdákra vonatkozó normákat. Tehát megállapodtunk a fenntartható peszticid alkalmazásnak a, a szabályairól és a keretirányelvről. Most egyszerűen attól tesszük mindezt függővé, hogy a tagállamok milyen normákat határoznak meg a gazdáknak. Nem. A kereszt megszereltetés azért van itt, mert mindenkinek engedelmeskedni kell az EU-nak az EU törvényeihez. És ezek az irányelvek Ezeket az irányelveket 2014-ig kell átültetni, tehát nem csak a kereszt megfeleltetési időszaknak a részévé kell tenni. Meglep éppen ezért, hogy a, az előadó még a kereszt megfeleltetésből is kiveszi. Valószínűleg a vízkeret irányelv elfogadása már nem vonatkozik a gazdákra? Pedig mindenkinek engedelmeskedni kell a törvényeknek, a gazdáknak is. Egyébként még többen meglepődnek majd azon, hogy mit csinálunk a közpénzekkel. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is sokkal intenzívebb vitákat várunk el. Talán a többi árnyék előadó mm, azt mondta ugyan, hogy ez egy nagyon kellemes kis vitácska lesz, nem? Nem tudunk egyetérteni tehát ezzel a ponttal. A kereszt megfeleltetés alóli mentességek, kivételek, legyünk világosak. Mi zöldek úgy gondoljuk, hogy senkit nem szabad kivonni a kereszt megfeleltetés szabály alól. Senkit. Mindenki tartsa be a törvényt. És mindenki vegyen részt a kereszt megfeleltetésben. Nem értünk tehát az, egyet azzal, hogy a kereszt megfeleltetés alól kivételek lennének általános szabályra van szükség. Ebben ezt állapodtunk meg, és lehet, hogy néhányan meglepődnek azon, hogy azt mondom, hogy a biogazdák is tartsák be ezeket a törvényeket. és tartsák be. Következetesen ezt követeljük. Összességében tehát a keresztmegfeleltetés megfeleltetés a legfontosabb, hogy ezzel ne gátoljuk a kap szabályokat, és az EPP-s kollégák is a Déve szakbizottságban ezt hangsúlyozták. Egyértelműen tették azt is, hogy nem szabad a kap alapelveit megsérteni. Meg, örömmel lepet, örömteli meglepetés volt számunkra azt, hogy az EPP ezt az elvet központi jelentőségűvé tette. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezt az elvet ebbe is, ebbe az irány, vagy dokumentumba is bevennénk, hiszen ez nagyon fontos. Ebből a szempontból is elvárjuk azt, hogy az EPP, a, a DEVE szakbizottságbeli EPP-s kollégák véleményét el fogja fogadni. A zöldítés nem csak költség. Tudom, elnök úr, hogy be kell, hogy fejezem, de, de vegyük már figyelembe, hogy a zöldítés az nem csak költség. Az a célja, hogy a közpénzekkel kárt okozzunk, olyan károkat, aminek később fizetjük meg az árát. Nagyon sokan ezt most komolyan veszik, mert látják, hogy háromszoros, négyszeres árakat kell bizonyos dolgokért fizetni. Tehát nem szabad a kapalapelveit megsértenünk, és a, ne okozzunk károkat alapelv az, amire félelni szeretnénk, és nagyon várom már a megbeszélést nyilvánvalóan a, a, az élelmiszerrel kapcsolatos tárgyalások is befogják mindezt befolyásolják majd mindezt, hiszen ott is a közpénzek elköltése fontos szempont lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy a zöldeknek a hozzászólási ideje eh, nem áll egyenes arányban a eh, frakciójuk méretével. Eh, nos, hogyha nincsen egyéb hozzáfűzni való, akkor megadom a szót az igazgatónak. Vagy szeretett volna még valaki hozzászólni? Merjött. Igen, elnök úr, csak azért szerettem volna hozzászólni, mert a legutóbbi hozzászólás felébresztett. Nagyon hosszú ülés volt ez az egyes hozzászólásaival nem mondhatom, hogy ne értenék egyet, de igenis, hogy érdekel bennünket, aggaszt bennünket a közfinanszírozás azonban az élelmiszer közjónak tekinthető, és igenis aggaszt bennünket az, hogy a gazdák milyen jövedelemmel rendelkeznek. Ez különösen ebben az évben, amikor nagy termelési költségeik voltak, és az éghajlat sem volt javára, nem vált javára az élelmiszertermelésnek az élelmiszer árak, hogyha tovább növekednek, akkor a fogyasztók döngetni fognak az ajtónkon. Ezek a legfontosabb témák, ezekben bizony lehet kompromisszumra jutni, de mégis aggaszt néhány hozzászólása. Hallani fogjuk majd a reakciókat. Egyetértek azzal, hogy a kereszt megfelelés egy fontos jogszabály, és senki sem, senki sem élvezhet kivételt a törvény alól hogyha hatékonyságról beszélünk, a közfinanszírozás hatékonyságról beszélünk, akkor hogyha a gazdák nem választják a zöldítést, akkor kérdés az, hogy ez a pénz, a fel nem használt pénzt másra lehet-e költeni. Többször is hallottuk, hogy azok a problémák, amelyekkel a gazdák és a hatóságok szembenéznek a szabályozás tekintetében, ez a bürokrácia és ezt mindenképpen említeni kell. Emberek készítették ezeket a jogszabályokat, emberek készítették ezeket a rendelkezéseket, és ezeket bizony lehet ö, változtatni. A pénz is emberek által termelt pénz, és ö, itt bizony nagy különbségek vannak, véleménykülönbségek vannak, de mégis nagyon fontos, hogy kompromisszumra jussunk az Európai Unió érdekében. Ma délelőtt részt vettem egy szimpóziumon, ahol azt mondták, hogy nem mondhat, nem kérhetjük a fogyasztóktól, hogy többet fizessenek az élelmiszerért a gazdasági problémák miatt, de látjuk, hogy az Európai Uniós mezőgazdasági költségvetést is veszély fenyegeti. Tehát, hogyha ezeket a kérdéseket elfogadjuk, akkor a e, gazdálkodó, gazdálkodásban élő választókerületek nagy nehézségekkel fognak szembenézni, de mindegyik másik is. Úgyhogy legyünk érzékenyek ezekkel a témával kapcsolatban, igenis a közpénzek megfelelő felhasználásán, megvédésen dolgozunk. Köszönöm szépen Marietnek. Giancarlo Scottának tól elnézést kérek, elfelejtettem önnek megadni a szót. Árnyék jelentéstevő. Igen, valóban lehet gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, és mint azon tevékenységért, amelyet elvégzett. Úgy vélem, hogy az éves keretről beszéltünk, és nem a több éves keretről. Arra van szükség, hogy a kap hozzáférhetőbb legyen, és tökéletesen megfogalmazza, hogy milyenféle juttatásban részesülnek a különböző szereplők. Támogatom azt az javaslatot is, amely itt van előttünk, mindig is támogattam a mezőgazdasági termelőket, és hát ez így van valamennyi termelő esetében is több olyan millió termelő van, aki kételen felvenni a harcot a bürokráciával, és akik túlságosan kevés és szerény eredményeket könyvennek el a vidékfejlesztés tekintetében. Az automatikus szétválasztásnak vagyok a részemről különben híve, ami azt is jelenti, hogy a felhasznált eszközöket az országos szinten vissza lehessen nyerni, amennyiben nem kerülnek felhasználásra. Elnök, köszönöm szépen, Giancarlo-nak adom meg a szót illetve még a főigazgatónak, aztán utána Giovanni-nak. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Lavia kollégánknak, aki kiváló jelentést készített, ez nagyon jó alapot képez az Európai Bizottság javaslataihoz való hozzászóláshoz. Sikerült már előzetesen egyeztetni bizonyos témákkal kapcsolatban. Sikerült a javaslatainkat bemutatni, úgyhogy összességében jó volt az együttműködés. A horizontális rendelet azért más, mint a másik három rendelet javaslat vagy tervezet, mert egyrészt keresztmetszet funkciója van, másrészt pedig egy nagyon technikai jellegű, bonyolult, a pénzügyi menedzsmentre vonatkozik, az ellenőrzésre, ezért nagyon nagy kihívás ez mindenki számára, aki ez, ebben a témában dolgozik. Összességében három témát látok, amelyekre mindenképpen ki kell térnem. Először is vannak itt bizonyos politikai elemek a rendeletben, ezek a módosító javaslatban is szerepelnek, a keresztmegfelelés ilyen például, aztán a tanácsadói rendszer és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a zöldítés, stb. A második téma komplexum technikai jellegű, de politikai mm, jelleggel is rendelkezik, ilyen például a keres, a finanszírozási menedzsment, az audit, a monitoring és az értékelés. A harmadik pedig az intézményi kérdések Lisszabon delegált és végrehajtáson alapuló jogi aktusok. Az első pont tehát a politikai kérdéseket illeti. Azt gondolom, hogy a horizontális rendelet számunkra ö, megfelelő mm, alkalom volt arra, hogy a közös gazdaság, mezőgazdasági politika egyszerűsítéséről és végrehajtásának hatékonyságának növeléséről beszéljünk. Ezt próbáltuk megtenni. Na most, hogyha kitérhetek egyes pontokra, amelyeket itt említettek a képviselők, például a tanácsadási rendszer, ezzel kapcsolatban az a véleményünk, hogy ez ennek a területnek a világos alkalmazási területe kell, hogy legyen. A gazdáknak világos segítséget kell nyújtani, tanács kell, tanácsot kell adni, nem lehet ezt túlságosan korlátozni, nem lehet túlságosan kiterjeszteni sem, mert ez a munkánk hatékonysága ellenében hatna a kereszt, megfelelés és a kondicionalitás. Itt is az alkalmazási területről van szó, részben ezt ki akarják terjeszteni az összes gazdára, a kis gazdákra is, azok őket is szeretnék bele, bevenni ebbe a kategóriába. Itt azonban dilemma előtt állunk, a legnagyobb hatékonyság és az egyszerűsítés állít egymással szembe. A legkisebb gazdák, azok, akik kis gazdák, akik a legkisebb területen gazdálkodnak. Most önekik szeretnénk egyszerűsíteni, azonban, hogyha keresztmegfelelést alkalmazunk, akkor az egyszerűsítés tulajdonképpen eltűnik, nem működik. A, mindenképpen a rendelet továbbra is alkalmazható a kisgazdákra, de a konkrét kifizetési szabályozásokban nagy, nagyon nagy terhektől szabadulnak meg ezek a kis gazdák. A harmadik pont a több éves mm, pályázatok kérdése. Összességében ez egy jó gondolat, gyakorlatilag a szabályainkban ez már szerepel, mert a gazdák már csak azokat a módosításokat adják meg, amelyek az előző évhez képest felmerültek. Azt gondolom, hogy összességében itt mindenképpen van lehetőség arra, hogy ezt a gondolatot jobban kidolgozzuk, és ilyen úton, módon egyszerűsítsük a szöveget. Második területre szeretnék kitérni, eh, az inkább technikai jellegű eh, pontokra, de amelyeknek van azonban politikai jelentősége. Itt beszéltünk az ellenőrzésekről, eh, természetesen az arányosságot mindenképpen támogatjuk, ez alapvető, azonban a meg, szerintünk megvalósult az arányosság a jelenlegi rendszerben, de azért még lehet ezzel javítani. Minden esetre fontos a hatékony szankciós rendszer fenntartása, hiszen egyébként ennek hiányában visszaesésre kerülne sor, és több hibába futnánk bele. Nos, a, a zöldítéssel kapcsolatban szeretném említeni, hogy itt azt javasolták részben, és azt hiszem, hogy a jelentéstevő is azt javasolta, hogy a szankciót magára a greeningre, a zöldítésre korlátozzuk, de kérem ne felejtsék el, hogy ezen ilyen módon olyan eredményre jutunk, hogy aki a zöldítésnek nem felel meg, az nem kap, azt nem szankcionáljuk, csak azt, azokat a jutatásokat veszíti el, amelyeket egyébként sem kapott meg. Úgyhogy az önkéntes zöldítési szabályozás az teljesen más, mint amit a bizottság javasolta, a bizottság a kötelező zöldítést javasolta. Tehát gondoljuk, gondolják végig, hogy mi a politikai céljuk, hogyha zöldítést szeretnénk, akkor nem lehet nem lehet úgy szabályozni ezt a kérdést, hogy aki nem zöldít, az csak azt veszíti el, amit nem is kapott volna meg. Harmadszor, a igazgatási terhek, bürokratikus terhek a tagállamok és a gazdák számára, azt mondtuk, hogy, hogy az ellenőrzési rátát csökkenteni lehet, hogyha az ellenőrzési és menedzsment szabályok jól működnek a tagállamokban. Ez nagyon fontos. Azonban hogy ez csak akkor működik, hogyha mérhető indikátorok vannak arra vonatkozóan, hogy a tagállamokban jól működik ez a rendszer. Szeretnénk egy javaslatot kidolgozni ezzel kapcsolatban, hogy ez valóban érthető legyen azok a megbízhatósági nyilatkozatok, amelyeket kiadnak az egyes tranzakciók megbízhatóságáról, ezeket úgy kell elkészíteni, hogy ezek a tagállamok számára ne jelentsenek további bürokratikus terheket, e, ezzel együttőben világos képet biztosítsanak arról, hogy valóban jó-e a tagállami ellenőrzési és igazgatási rendszer. Hogyha ezt sikerül megvalósítani, és azt gondolom, hogy ezt így látja a szakbizottság is, akkor a tagállamok és a gazdák számára valóban csökkenthető az ellenőrzési ráta. A harmadik pont Lisszabon, ez egy olyan terület, amelyről már többször vitatkoztunk, amely azonban egyetemen politikai, intézményi politikai természetű. Természetesen nagy figyelemmel követjük azt, ami a tanácsban történik, és úgy látom, hogy két teljesen ellentétes tendencia találkozik itt egymással. Egyrészt a tendencia az, hogy amit az Európai eh, Bizottság javasolt azt delegált eh, jogszabálynak tekintsük, eh, a tanács pedig azt mondja, hogy amit delegált jogszabályban javasoltak, az végrehajtáson alapuló jogszabályá alakítsuk át. Tehát ez nagyon nehéz fejezet lesz. Én azt várom, hogy az önök által elfogadott vélemény, ugyan a konfliktus nem fogja korai stádiumban elfolytani, vagy megoldani, ezt politikai viták során lehet csak megoldani. Aztán még két javaslat, vagy megjegyzés a pénzügyi menedzsmentek kapcsolatban. 300 millió eurós marzs bevasolták, ez a mi javaslatomban nem szerepel, a költségvetési fegyelem miatt. Ezt nem azért, ezt Azért nem javasoltuk, mert ez a mars oda vezet, hogy ezt az összeget nem lehet majd eltervezni, közvetlen, közvetlenül tervekhez utalni. Meg kell, hogy maradjon ez a pénzösszeg azért, hogy a költségvetési fegyelem megvalósuljon. Viszont ez szerintem nem a megfelelő módszer, mert eleve forrás hiányjal szenvedünk, Úgyhogy én ezért azt kérem önöktől, hogy a bizottság javaslathoz térjenek vissza. A másik pont, eh, amelyet a jelentéstevő felvetett, az N plusz 2 szabály a tagállamok szintjén a vidékfejlesztésben. Ez azt jelenteni, hogy szétválasztanánk egymástól a programok eh, eh, létre, megtervezését, végrehajtását és a pénzügyi menedzsmentet. Ezt ezért nem tartjuk megfelelő módszernek. Korábbi esetekben is a vidékfejlesztésben adtunk javaslatokat arra, hogy hogyan lehet -e rugalmasabbá tenni a rendszert, és itt is hajlandók vagyunk rugalmassági javaslatokat benyújtani az Európai Parlament számára. Végül általános megjegyzésként az előlegek kérdése. Az Európai Bizottság 4%-ot javasol, ez horizontális megfontolásokból adódik, ugyanis a strukturális alapokban is hasonló megfontolások vannak. Igazán nem látjuk a lehetőséget a 7%-nak. Végeredményben pedig, végezetül pedig annyit mondanék, hogy természetesen minden területen készek vagyunk segítséget nyújtani technikai szinten, és segíteni önöknek, támogatást nyújtani önöknek a kompromisszumos javaslatok kidolgozásában. Összességében, mivel az anyag rendkívül technikai jellegű, ezért szívesen segítséget nyújtunk önöknek ezeknek a problémáknak a megoldásában. Köszönöm. Köszönöm szépen az igazgatónak. Ez így nagyon jó is. Most pedig Gianni, hogyha lezárnád az egészet, akkor utána a napi rendi pontok utolsóját is vehetnénk. Köszönöm szépen a kollégáknak, a bizottságnak, hiszen nagyon fontos gondolatokat említettek meg a vita során. A frakciók közti különbségek is egyértelművé váltak. A verseny persze fontosabb, a környezetvédelem másoknak fontosabb, de hát ezt már tudtuk, mikor meg hozzáfogtunk a vitához szintézist kell tudnunk majd a különböző álláspontok közti között hozni. Két-három dolgot szeretnék én magam is megemlíteni, hogyha lehet. Az után, hogy most végül is hallottuk a, az igazgatónak a hozzászólását, és nincsen minden ponthoz módosító indítvány, és ez azt hiszem fontos. Ami azonban bonyolult, és talán nem is tudtuk megoldani még igazából akkor, amikor korábban tárgyaltunk erről, tehát nyitott kérdés, maga a kiigazítás. Meg kellene nézni majd a parlamentnek az állásfoglalását, annak ellenére, hogy a legutóbbi horizontális rendeletnél a kiigazításon már szavaztunk. De most felmerült egy új probléma a tanácssal, És hogyha kap minden reformjavaslatát figyelembe vesszük, az borzasztóan elhúzná a vitát. A tanács és a parlament véleménye mondjuk így eltér sok kérdésben. Egy másik dolog, ami talán most nem merült fel a vitában, de mégis fontos, és én is megpróbáltam aláhúzni, hogy különbséget kell tenni a környezet és a termelés között. Egy eszközt kell valahogy biztosítani a riasztási rendszerekre is a gazda lássa, tehát kapjon valamilyen fajta utalást. Egyszerűsíteni kell ezt a rendszert, nyilvánvalóan nem szabad, hogy, hogy nagyon súlyos szankciók legyenek, hiszen van, hogy a gazda egyszerűen csak vigyázik, ma, hibázik, jelentéktelen, nem szándékos tévedés miatt nem teljesít bizonyos feltételeket, ilyenkor nem szabad rögtön súlyos szankciót kiróni, hanem egyfajta figyelmeztetési rendszerben kell valahogy jelezni. De, mint mondtam, tehát néhány dologtól eltekintve már azért közelítettek a vélemények, és hát nem tudom, hogy illetve remélem, hogy a, a, a többi még függőben lévő kérdésben is közelítenek az, a véleményünk majd. Köszönöm, Giovanni. És akkor most térjünk át az utolsó napi rendi pontra. Legalábbis a dél, délelőtti utolsó napi rendi pont, mert háromkor majd folytatjuk különböző kezdeményezésekkel. Először a bizottságnak adom meg a szót a bizottság tájékoztatásáról, a globális gabonapiacokról és hatásairól az állattenyésztési ágazatra, témakörben. Ez egy meghallgatás és eszmecsere az áremelkedésekről, a gabonapiacokon való áremelkedésekkel kapcsolatban kértük, és arra, hogy az állattenyésztésre milyen hatása lesz. Úgy gondolom az igazgatóság és a bizottság ezt most röviden össze tudja foglalni, és akkor azt is meg tudjuk határozni, hogy hogyan lehet a problémával szemben fellépni. Meg is kezdjük az eszmecserét. Thank you, Mr. Chairman, and good morning, everybody. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Már széles körben olvasható volt a sajtóban, hogy a világ gabona termesztése a fogyasztáshoz képest deficitet fog már 2012-2013-ban mutatni. Ez azt jelenti, hogy az évvégi készletek várhatóan világszinten gabona kapcsán 33 millió tonnára csökken. E nos, az évvégi állomány az általában a fogyasztás 20%-át tartalmaz, ez azt jelenti, hogy mintegy 1%-os csökkenés lesz most a mostani tartalékokban 20-ról, tehát 19%-ot fog csak fedezni. De normál dolog, hogy az árak fluktuációját idézi ez elő. Elsősorban a szárasság miatt, az Egyesült Államokban tapasztalt szárasság miatt van kevesebb gabona tartalék. Az Európai Unióra vonatkozóan elnök úr a helyzet kedvezőbb, mint az Egyesült Államokban, vagy globálisan. Az Európai Unióban ugyanis várhatóan 279 millió tonnás hozam lesz, és ez csak 2%-kal marad el az 5 éves átlag alól, átlagtól. Ez még mindig észszerű, nem lesz kiváló az aratás eredménye, de mégis jó lesz. A kukoricával a, az átlag fölöttivel számítunk terményhozamban, a búzánál fölötte, és az árpában egy kicsit az átlag alatt. De mégis, amint egy 279 millió tonnás mennyiség az Európai Unió gabona termelésének mintegy 10 milliós exportálható többletére ad alkalmat. Az általában 12-13 millió tonnás az exportálható többlet, ez most mintegy 10 millióra csökken idén. A többlet az azt jelenti, hogy mintegy 30 millió tonnát importálunk, és 23 millió tonnát exportálunk idén. Tehát mintegy 10 milliós export, exportálható többletünk lesz. A világpiacsal közvetlen kapcsolatban vagyunk, ez ezt biztosítja. A belső piaci árainkat is a viszonylag magas világpiaci árak határozzák meg. Az európai gabona felhasználók a világpiaci felhasználókhoz hasonló árakat kell, hogy megfizessenek. A gabona mellett azonban rendkívül szoros a proteinekkel kapcsolatos helyzet. A szója, bab, Dél-Amerikában viszonylag alacsony hozamú aratást mutatott, 670 dolláros ára van a szójababnak, pedig az a protein import termény. Európa számára, hiszen nagy mennyiségben importáljuk ezt. De némileg enyhítést jelent ebben a helyzetben, hogy 2013 tavaszán majd a magas árak miatt várhatóan jelentős ültetésekre kerül sor, különösen Dél-Amerikában, ami majd aztán az eredményét 2014 tavaszán láthatja a piacon. Az állattenyésztés éppen ezért jelentős termelési ár növekedéssel szembesül. A gabona jelentős részét a mai napig takarmánynak használják. Azok az állattartók, akik ilyen jellegű gabona vagy proteintartalmú takarmányjal tartják állataikat, rendkívül őket rendkívüli mértékben sújtani fogja a magas világpiaci ár, sokkal inkább, mint a szabad állattartásban lévőket, akik legeltetnek. 2008-2009-hez képest, amikor szintén nagy szárazság volt, most az a különbség, hogy jelenleg az állattermékek ára is viszonylag magas, különösen a húsárak. Ha megnézzük a marha húsárát, rendkívül magas szinten van, mint egy 400 euró tonnánként. Ez 180 százaléka az intervenciós árnak. Nagyon nagy, mag, a, magas a disznóhús ára is, és a szárnyas ára is. A baromfi ár ezek természetesen olyan hatások, amiket már a ketrezes állattartással kapcsolatban előrejeleztünk a baromfinál, és ami bizonyos hiányosság, hiányt okozott a piacon, aminek a következménye a viszonylag magas ár volt. Nos, a marha hús árát pedig a harmadik országokba való export lehetőségek is meghatározták, és a, a nagyon szűkös kínálat, elsősorban marhahússal kapcsolatban. Az árak tehát magasak, ami miatt a termelők talán egy picit nagyobb lehetőséget kapnak arra, hogy a magasabb termelői árakat abszorbálják. De mégis világos az, hogy a termelők nyereségrése csökkenni fog. Különösen igaz ez azokra, akik, mint mondtam, a import takarmányra kell, hogy támaszkodjanak. Ez volt a hússal kapcsolatos megjegyzéseimnek a sora. Nézzük a tejet. Az árak világszinten csökkentek két év igen kedvező magas ár után. Az Európai Unióban is így volt, ez éppen ezért ennek az volt az oka, hogy a tejtermelés a magas piaci, világpiaci árakra épült, a plusz tejet felabszorbálni kellett, ez befolyásolta az árakat. Az EU-n belüli árak azonban soha nem süllyedtek a biztonsági háló 120% alá. 2008-2009-ben nagyjából ezen a szinten voltunk, de a nyári szünet előtt olyan 120%-án a biztonsági háló 120%-án volt az ár, a tejpor és a vajnál mindenképpen. Júliusi árakat, ha nézzük, akkor növekedett a tejára, lehet, hogy ez csak szezonális volt, de abból származott, arra tényre vezethető vissza, hogy a tejtermék árak növekszenek. Mindig van különbség a, a tejtermék ár növekedése és a termelői tej ár fözö, között, de most ez utóbbi árak is olyan 31 centre emelkednek az EU-ban. Ez az átlag. A június-júliusi árak és a, a spot piacok árai, ugye ezek azért mégiscsak többet mutatnak a trendről, a spot piaci árak most növekszenek. Szeptemberben Olaszországban például 19%-os növekedés volt, Észak-Írországban 21%-os, Hollandiában 46%-os 46 spotár növekedés volt, tehát egyértelműen emelkedik a tej ára. Az Egyesült Államokbeli szárazság hatása az is, hogy a tejtermelés ott csökkent. Ez azt jelenti, hogy nagyobb tere van az Európai Unió exportjának azon a piacon, legalábbis novemberig mindenképpen. Az új-zélandi barátaink addigra tudnélik be fognak lépni arra a piacra. De mégis optimisták vagyunk, hogy a tejár, az export teljesítményünk, miatt is pozitív trendet követ majd. Összefoglalva, elnök úr, hadd mondjam el azt, hogy az árak körüli helyzet nagyon szoros, különösen a gabonafélékkel kapcsolatban, és a viszonylag alacsony évvégi készletek miatt az árak rendkívül ingatagok lesznek. A gazdákat befolyásolja mindez, attól függően, hogy mennyire függnek a az import takarmánytól az északi tagállamok nagyobb mértékben. A bizottság megkíván, hozzá kíván járulni ahhoz, hogy enyhítse ezt a helyzetet, de természetesen az is igaz, hogy elsősorban a nemzetközi adatokkal tudunk manőverezni, megfelelő átláthatóságot kell biztosítani ezeknél a számokra nemzetközi szinten is, és így lehet a szükségtelen spekulációt is elkerülni. És a, a, a, tehát a, hogy ne spekuláljanak az emberek azzal, hogy mi van és mi nincs. Meg kell próbálni biztosítani azt, hogy átlátható, világos legyen mindenki számára, hogy mi a helyzet, milyen tartalékok vannak a gabonapiacon. Az importkvótát most nullára visszük, azért, hogy a gabona import nulla szinten valósulhasson meg. És általában a kukoricával kapcsolatban a kvótán kívül is most nullára kell, hogy vigyük a szintet a legfontosabb takarványimport lehetősége így megvan, de elnök úr, mindig is folyamatosan nyomon követjük a helyzetet, és jövő év elején újabb intézkedéseket teszünk azért, hogy a gabona import célú gabona import lehetőségét újra megnyissuk. Szerintem itt most abban is hagyom, hogyha bárkinek kérdése van, akkor azokra szívesen válaszolok. Köszönöm. Dziękujemy bardzo za przedstawioną informację. Nagyon szépen köszönöm Köszönjük szépen ezeket a tájékoztatásokat. Kérdezem a kollégáktól, hogy van-e, aki szót kér. Önnyi a szó. Martin Balbusa. Hajszling volt, tessék. Egy konkrét kérdésem lenne a bizottsághoz. Múlt héten volt egy jelentés, mely szerint az Európai Bizottság megváltoztatja a terveit a bioüzemanyagokkal kapcsolatban, utalva arra, hogy ez kihat a piacokra is, a bioüzemanyagok 10%-át a mezőgazdaságba te, eh, ö, eh, nyerni, ez egyáltalán nem valósulhat meg. Önök látják-e ezt a problémát? Csak azért kérdezem, mert ezt nem említették meg. Van-e ennek hatása a mezőgazdasági piacra, vagy inkább úgy látják, hogy ennek nincs piaca, nincsen hatása az agrárpiacokra, tehát itt most a bioüzemanyagok iránti kereslet mezőgazdasági piacokra való hatását említeném. Aztán a tejnél azt mondta, hogy három probléma merül fel, mert az intervenciós árakkal kapcsolatban még nem érték el a véde, védőhálót, én azonban úgy látom, hogy az elmúlt válság óta növekedett a tejtermékek ára, és most És arról van ez, hogy a válságmechanizmus sokkal előbb be kellett vezetni, vagy a, a védőháló hatása merül fel. Köszönöm szépen. Szeretne-e más is hozzászólni? nem látom, hogy lenne még más hozzászólás, akkor kérem a bizottságot, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Tessék. Kérem röviden, mert sajnos már nincs időnk. Micro, yes. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudok róla hogy változott volna az a cél, amely meghatározta a 2020-ig a bioüzemanyagok kérdését. Biztos lehet, hogy van erről ezzel kapcsolatban vita, de természetes más oldalon azt mondanám, hogy a piacok határozzák meg, hogy mennyiben kerül sor változásra ezen a területen. Természetesen magas költségekkel járhat a bioüzemanyagok termesztése, hogyha gabonából akarják ezeket például létrehozni vagy előállítani. Ennek a politikának természetesen lehet hatása a gabona árakra, és ez látszik is ez a hatás, főleg az Egyesült Államokban, ahol eh, komolyabb programok vannak, például a kukoricára, eh, a kukoricának a bioüzemanyagként való felhasználására. Az Európai Unióban a bioüzemanyagként való felhasználás még elég alacsony, ezért marginális ennek a hatása. Ami a tej ágazatot illeti, igen, az igaz, hogy a termelői költségek növekednek, főleg azok számára, akik akik egy bizonyos támogatásra hagyatkoznak. A másik oldalon 21,5 cent a védőháló ár, és a jelenlegi piacár pedig kb. 30 cent, tehát 10 centtel a biztonsági ár fölött van a piaci ár. Hogyha megnézzük a különböző piaci piaci eszközöket, például az intervenciós raktározást. Nos, az intervenció nem vezetett áremelkedéshez, mert az április és augusztus között létezett, az árak azonban magasabbak voltak, úgyhogy ezért senki nem választotta ezt az eszközt. Az eszközök azonban szükségesek voltak, ami a vaj tárolását illeti, ott, ott igenis kihasználták, e, mint egy ezer tonna mennyiségben a tárolási lehetőségeket. Nos, ahogy el tudják képzelni, az export visszatérítések léteznek, de senki nem kéri ezeket, nem használja ki ezeket, mert a e, világpiaci árrahoz képest különbség nem indokolja ezt. hogyha valaki kb. 130%-kal van a, a védelmi szint fölött, akkor nem mondhatjuk, hogy nagy válságban lenne. E, az árak tehát magasak, elég magasak. E, természetesen a a takarmányárak is magasak, emiatt nyilván a marzs csökken. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nincsen egyéb kérdés, úgyhogy most lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Az Európai Bizottságtól kérünk egy munkaanyagot, hogyha ezt a titkárságunkhoz el tudná juttatni, akkor egyes kollégák kihasználhatnák ezt, használhatnák munkájukhoz ezt az információt. Azért beszélek munkaanyagról, mert ez most csak egy szóbeli tájékoztatás volt, amit itt hallottunk. Három órakor találkozunk. A ciprusi miniszterrel, Aletraris mezőgazdasági miniszterrel fogunk találkozni. Koordinátorok ülésére kerül sor. és 4 óra 30-kor pedig eszmecserére kerül sor a kap reformjáról. Köszönöm szépen!